Okay. Welcome to everybody. We can start now. Üdvözlök mindenkit, akkor kezdjük. Seat. And so we have uh, different items. Kérem foglaljanak helyet. Nagyon érdekes témák, nagyon érdekes jelentések vannak a programunkon. Majd a Kulturális Főigazgatóság tájékoztat minket a végén a, a Kreatív Európa program jelenlegi állásáról. Kezdjük akkor első jelentésünkkel Michel Raimond, a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó megújított konszenzus felé uniós cselekvési terv, a júri az illetékes bizottság, és ezzel meg is adom a szót a jelentés készítőjének, és olaszul folytatom. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az első tervezet, eh, legalábbis úgy tudom, tegnap került az jelentés készítőkhöz, vagy tegnap előtt. Öt dolgot javasoltam a tervezetben. Az első a terv kulcsfontosságú célkitűzése, nevezetesen, hogy eh, megbízható adatok alapján dolgozunk, ezt az iparág bocsátja rendelkezésünkre, és nyilván érdekük az, hogy bebizonyítsák, hogy a szellemi jogokat nem megfelelően használják. Tehát objektív adatokra van szükségünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt rendelkezésre bocsássuk, és ezekkel dolgozzunk. A belső piaci harmonizációs iroda feladata kell, hogy legyen az, hogy ezeket az adatokat előkészítsék és rendelkezésünkre bogács, bocsássák. A második és a harmadik pont összekapcsolódik az innováció és kreativitás érdekében. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szellemi jogokra vonatkozó minden információ a lehető legátláthatóbb legyen. Azt hiszem, ez az új a júriban megvitatott vagy megvitatandó törvényel együtt jár a szerzői jogok témájában. Hogyha újat szeretnénk felmutatni ezen a téren, akkor könnyen kezelhető kell, hogy legyen minden. Ezen kívül átlátható információt kell tartalmazzon hogy mit lehet, mit nem lehet a szellemi jogok terén egy adott témában. Ez a kettes és hármas pont. A négyesben azt szeretném hangsúlyozni, hogy a nyitott kutatás, ismeretanyag, hozzáférhetőség talán a szellemi jogokhoz is rendkívül fontos. A fejlődéshez abban az esetben, ha a digitális egységes piac az elkövetkezendő öt év során az Európai Unió, a Parlament, a Bizottság számára fontos. Szerintem ez rendkívüli jelentőséggel bír, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megerősítsük a szellemi tulajdonjogokat, mondjuk nem föltétlenül a legközvetlenebb ellenőrzésünk alá akarjuk ezt hajtani, de együtt működni minden téren. Aztán, ami az egészségügyi és biztonsági kérdéseket illeti, nyilván a hamis termék nem csak szellemi jogi problémát vet fel, hanem biztonsági és egészségügyi kérdéseket is. Ezt a két dolgot nem szeretném, hogyha összekevernénk, külön szeretném, hogyha foglalkoznánk velük, ugyanis ezen nehéz témának ez komolyabb megközelítése. Ezt szerettem volna felvetni az ötödik pontban. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és várom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen. Eh, grazie, Köszönöm. Raymond kolléga. Nem látok jól. Zsuló kolléga kér szót. Jó, és utána aki még jelentkezik, az természetesen szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is hadd gratuláljak a jelentéstevőnek ezért a munkájáért. az a szerzői és egyéb intellektuális tulajdonjog olyan kérdés, ami mindenkit foglalkoztat. Fontosnak tartom, hogy erről el tudjuk mondani a véleményünket. Örülök annak, hogy az átláthatóságot szeretné növelni az előadó, illetve a szellemi tulajdonjogot szeretné védeni, de úgy érzem, hogy másmilyen módon is lehet válaszolni a feltett kérdésekre. Raymond úr véleményében nagyon sok fontos problematikát vázol fel, és úgy vélem, hogy ezt még ki lehetne egészíteni, bár ugye tudjuk, hogy rögzítve van a vélemény hossza. Például a tároló fórumokon, fórumokon de, Az első a különböző weboldalak kérdése, a második pedig a reklám, illetve a illetve az előfizetőség kérdése sok esetben ugye a fogyasztók előfizetnek arra, hogy nagyobb tároló területük, tároló helyük legyen a letöltésekre. Sokszor ugye a letöltések illegális módon történnek, és ezzel a szellemi tulajdonjogot nem tartják tiszteletben. A második dolog, ez is a digitális világhoz kapcsolódik, a hamisított művek száma, ez egyfolytában nő, és egyre több az online eladás ezen a területen. Az online eladás megnehezíti, hogy ellenőrizzük, hogy mennyire valódiak vagy hamisak ezek a művek. Így aztán sokszor hamis, tárgya, hamis művek keringenek az illegális piacon. Sok ilyen eset van. Úgy vélem, hogy a módosítók, amiket a kollégáim fognak benyújtani, egyéb példákat is feltárnak majd. Többféle megoldási lehetőség van. Egyrészt úgy gondolom, hogy fontos a tájékoztatás, a felhívás, másrészt pedig nagyon fontos a konzultáció, nagyon fontos az, hogy szankcionálni is tudjunk, nagyon jó lenne, hogyha a szellemi tulajdonjogot jobban tiszteletben tartanánk. Ennyit szerettem volna elmondani, kiegészítendő azt, amit az előadó elmondott. Köszönöm, mondja az elnök. Petra Kammerével asszony következik. Köszönöm szépen. A szociáldemokraták nál tulajdonképpen is kolléga az árnyékjelentéstevő, de a választások miatt nem tud, választási kampány miatt nem tud itt lenni, úgyhogy engem kért meg arra, hogy néhány pontot leírjak, amely hozzá tud járulni ehhez a véleményhez. Az egyik legfontosabb vonás az, hogy a polgári jogi eljárásokat hogy lehet egyszerűsíteni, illetve az, hogy ugye kulcsfontosságú szerepeket játszanak, szerepet játszanak a szerzők a kulturális területen. Nagyon fontos az, hogy a szerzői jogok megsértésénél arra figyeljünk legfontosabban, hogy az alapvető jogokat semmiképpen ne sértsük meg, illetve hogy az alapvető jogok ne sérüljenek. Tehát az internettel kapcsolatban a legfontosabb ennek az eléggé nehéz egyensúlynak a beállítása. Egy kommunikációs kampány arra kell, hogy indul, irányuljon, hogy különösen a fiatal generáció tudatosságát erősítsük, arra vonatkozólag, hogy mi is egyáltalán a szerzői jog, és eh, hogy tudatosítsuk a fiatalokban is, hogy az alkotóknak eh, joguk van a saját művészi kell pénzt keresni, és tudatosítanunk kell az, hogy a kreatív munkáknak igenis van értéke. A cselekvési terv legfontosabb célja az kell, hogy legyen, hogy a szellemi tulajdonok jogot, illetve azoknak az érvényesítését úgy támogassuk, hogy megfelelő legális elérhetőséget biztosítsuk, hiszen ez fejleszti a munkahelyteremtést, a kulturális diverzifi, különbözőséget, és a, a, az európai gazdaságot is.

ugye úgy van, hogy a művészeknek gyakran ezek a szerzőjogok jelentik a legfontosabb bevételi forrásukat, és ezért nagyon fontos, hogy a cselekvési terv erre koncentráljon, ezeknek a védelmére összpontosítson, és biztosítania kell azt, hogy könnyen hozzáférhető és legálisan hozzáférhető művek legyenek, tehát hogy például online lehet, legyen lehetséges könnyen és egyszerűen fizetni a lett betöltésükért. Gyakran ez a gond, és ezért van az, hogy inkább illegálisan töltik le a műveket a fogyasztók, mert ott sokkal egyszerűbb a fizetés, mint a legális platformokon. A bizottság az európai szabadalommal kapcsolatos fejled, fejleményeket is át kell, hogy tudja ültetni a szellemi tulajdonjogok területére. És gondoskodnia kell arról is, hogy a, a hamisított műalkotások ne járjan, ne károsítsák túlságosan meg bevételi szempontból a becsületen dolgozó vállalatokat. Ugye tudjuk, hogy ezekkel kapcsolatban a szervezet bűnözés is sokszor kialakul, és a, ha hamisított gyógyszerekre gondolunk, és ezeknek a szellemi tulajdonjogára, ugye ezekkel kapcsolatban ráadásul még egészségügyi fenyegetések is feláll, fennállhatnak. A szerzői jogok védelmében fontos azonban az, hogy az alapvető jogok ne sérüljenek, és a tanács is felszólította a bizottságot arra, hogy konkrét jogszabályi intézkedéseket hozzon ezen a területen. Öttinger biztosnak is ezt fogjuk majd megmondani, hogy már ebben az évben szeretnénk, hogyha ezen a téren lenne néhány jogalkotási javaslat. Grammatikákis úr, illetve mi is majd mindezzel kapcsolatban be fogunk nyújtani néhány módosító indítványt. Köszönöm. Petra. Köszönöm, Petra. Krisztina Libácska asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon világosan ismertette a vélemények tartalmát. A négyes ponttal kapcsolatban lenne egy észrevételem. Említette, hogy a tudományos kutatás eredményeihez online hozzáférést is kell biztosítani. Nos, ne felejtjük el azt, amit Petra mondott illetve azt, hogy a tudományos kutatások eredménye bizonyos kereskedelmi értékkel bír. Ezt többször érvényesítik is. Nos, a tudományos, a tudományos kutatások eredményét sokszor szabadalmaztatják is. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartjuk, tartsuk a szellemi tulajdonjogot. Éppen ezért fontosnak tartom ezt az online hozzáférési lehetőséget azokkal a folyamatokkal, amikre az imént utalta. Honorable McClarkin? McClarkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen nagyon fontosak a szellemi tulajdonjogok. Hogyha tudás alapú gazdaság akarunk lenni, akkor gondolatainkat, ötleteinket védeni kell tudni. Ezt kéne itt hangsúlyozni ebben a véleményemben, és jó lenne, hogyha a létező szellemi tulajdonjogokat mégis valósítanak, is hajtanánk. Az egyes pontban az előadó arról ír, hogy a szellemi tulajdonjogokat ne csak az ipartól kapott adatok alapján védjük. Pontosan mire gondol? Lehet magánszemélyekről szó, lehet szó cégekről is szó. Ki fogja azt megmondani, hogy az esetében a szellemi tulajdonjogai tiszteletben tartották-e vagy sem? Kérem erről ezt részletesebben mondja el, illetve milyen módszerre lehet a szellemi tulajdonjogokat az EU-nak vizsgálnia, tehát ezek végrehajtását vizsgálnia. Négyes pont. A kutatási kérdések. Szerintem a szellemi, maga, a szellemi tulajdonjogok és a kutatás kizárják egymást, nyit kutatás kizárják egymást, nem szerintem ezek összeférnek. Nyilvánvalóan azért is ruháznak be a kutatásba, mert úgy vélik a beruházók, hogy aztán majd a kutatás eredményére szükség lesz. Tehát nem vagy-vagy alapon kéne itt választani, hanem a két dolgot meg kéne, össze kéne tudni párosítani. Aztán az utolsó bekezdés, itt a különböző egészségügyi és biztonsági kockázatokról ír. Itt esetleg példát tudna mondani, hogy pontosabban értsük, hogy mire gondol? Jó lenne, hogyha a lehető legjobban tudnánk a szellemi tulajdonokat védeni az összes kutatás, illetve az összes alkotó esetében. Elnök, köszönöm. Strojewski kolléga következik. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mam... E, Elnök asszony, hölgyeim és uraim, két kérdésem lenne az előadóhoz. Már évek óta statisztikai adatokkal foglalkozom a kultúra terén, és gyakorta kételjeim merülnek fel az adatok minőségét illetően, amelyeket jelentéseinkben felhasználunk. Kérdésem tehát a következő. Ön szerint az ön által felhasznált adatok a kalózkodással kapcsolatban a különböző ágazatban milyen minőségűek. Mondhatjuk azt ma, hogy a rendelkezésre álló adatok megbízhatóak, kielégítőek és helyesek? Mondhatjuk azt, hogy az alapján, amit tudunk, jelentéseket fogalmazhatunk meg, mégpedig olyanokat, amelyek megbízhatóak? Köszönöm szépen, Diákonú kollega parancsoljon. Mulțumesc, Uh, ceea ce vreau să spun... Uh, Köszönöm szépen. Tulajdonképpen nem kérdésem lenne, hanem igazából egy megfigyelést szeretnék megosztani önökkel. Uh, a statisztikával kapcsolatban inkább a, annak a realitása döbbent meg, hogy a szerzői jogok előbb vagy utóbb mindig sérülnek, és mindig valami jogi konfliktus támad ezekből. Tehát ezekről a jogi konfliktusokról szeretnék most beszélni. A jogokkal kapcsolatos konfliktusoknál az szokott lenni, hogy a, a felhasználó a bűncselekményt elkövető, és a műalkotás szerzője az áldozat. Pedig én úgy gondolom, hogy ez nem mindig van így. Én részt vettem egy olyan folyamatban, ahol egy film, filmgyártás közben, egy film felvétele közben ö, statiszta voltam és a Ceausescu idejéről szólt ez a film, és akkor egyszer csak láttam, hogy ennek a filmnek egyik részletét egy reklám ügynökség reklám célokra felhasználta. Viszont engem soha nem kérdeztek meg arról, hogy szeretnék -e részt venni egy ilyen, ilyen projektben, és hogy megengedem-e, hogy a hogy, hogy, hogy megengedem-e, hogy ezt a reklámot alkalmazzák. Hát Ceausescu idejében vették még föl ezt a filmet, és velem, mint statisztával készült, és utána egy reklámot ezzel illusztráltak. Ugye eh, én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból eh, igenis vannak hiányos, hiányosságok még a szerzőjoggal kapcsolatban, és ha esetleg aggódnának, el tudom mondani, hogy végül is sikerült a jogaimat érvényesíteni, és megakadályozni, hogy az akaratom ellenére használják föl az rólam készült felvételt egy reklámfilmben, de ez mind azt jelzi, hogy nem feltétlenül csak a felhasználónál van a hiba, Aztán például a bukaresti filharmonia és opera zenekar panaszt tett, és egy rettenetes összeget követelt azért, mert az a partitúra, amelyet neki kiadtak, amiből játszaniuk kellett, az egy Mozart szimfoniát, azt nem az eredeti kiadónál vásárolták meg, és ezért, ezért a kiadó hatalmas nagy összegeket követelt kártérítésként, úgyhogy vannak ilyen nagyobb kis repedésszerű hiányosságok, amiken keresztül viszont nagyon sokszor megpróbálnak visszaélni a szerzői joggal. A szerzői jogot tehát nagyon nagy óvatossággal kell kezelnünk. Hiszen időnként előfordul az, hogy tulajdonképpen a szerző nem áldozat, hanem saját maga követ el illegális cselekményeket. Ugye különösen az internet és a virtuális valóság idejében még nehezebb elő, ellenőrizni ezeket a dolgokat, csak erre akartam utalni hogy megfelelően forduljon a jelentés. Köszönöm szépen. Lenne még két kérdésem nekem is. Az első egy olyan téma, amire majd azt hiszem később részletesebben ki kell térni. Az első bekezdésben azt mondja ki az előadó, hogy nincsenek megbízható adatok. Tehát gyakorlatilag a adat, akik az adatokat szolgáltatják, azok a panaszosok is. Úgy gondolom, hogy itt valóban megbízható adatokra lenne szükség. Jó lenne, hogyha véleményünkből tükröződne, hogy mennyire odafigyelünk a kreativitásra, és hogy a kreativitás egy különleges téma, de hadd mondjam el, hogy pontosan ezért jött létre egy megfigyelő szervezet, hiszen az Európai Bizottság feladata is, hogy megbízhatóbb adatokat szolgáltassanak a kutatásnak. Nagyon érdekes kutatásokat végeztek egyébként ebben a megfigyelőközpontban arról, hogy a fiatalok mennyire használják illegálisan a különböző kulturális tartalmakat. Az a helyzet, hogy egyáltalán nincsenek tudatá, tudatában a fiatalok annak, hogy ennek milyen jelentősége. Véleményem szerint, hogy véleményem szerint nekünk kell arra fölhívni a figyelmet arra, hogy pontosak mik a szellemi tulajdonjogok, és a fiatalok körében is tájékoztatást kell erről nyújtani, különben nincs jövője a kreativitásnak. Más oldalról viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy új csatornákat, új fórumokat nyissunk meg, ahol a kulturális tartalom eljuthat a felhasználókhoz, a nézőkhöz. A megfigyelő központ egyébként egy európai cselekvési tervet is kidolgozott, hogy tájékoztatást vagy figyelemfelhívó kampányt indítsunk Európa szerte ebben a témában. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik a következő témáról beszéltek, ezek az úgynevezett árva művek, gazdátlan művek. Beszéltek arról, hogy az iskolák, az egyetemek mennyire használják fel ezeket. Fontosnak tartom, hogy a kutatási eredmények jobban figyelembe vegyék ezeket a dolgokat. Úgy vélem azonban, hogy kiegyensúlyozott megközelítéssel kell törekednünk. A Beru, ugye történnek beruházások ezen a területen, aztán felhasználás is történik, ezeket kicsi, kicsi úgy gondolom, hogy szabad elvűben kéne alkalmazni, de nem szabad nyilván az illegalitásba lépni, és garantálni kell a beruházónak azért, hogy valamilyen módon megtérüljön a beruházása, különben legközebb nem fog beruházni. Köszönöm tehát a figyelmet, és most megadom a jelentés készítőjének, illetve az, e- a vélemény készítőjének a szót. Thank you, Chair. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm a közreműködésüket. Azt hiszem, mindent bele tudok venni a végleges változatba, amit hallottam. Szeretnék néhány kérdésre válaszolni, és talán tisztázni egy-két dolgot. Az első, az első bekezdése vonatkozik az adatokra, és hogy mit is értek ez alatt. Itt két kérdés hangzott el. Nem, nincsenek pontos, megbízható adataink. Ez a dolgok természetéből fakad, mert ugye illegális gyakorlatról van szó. Tehát nyilván itt nincs nyilvántartás sem ezekről a dolgokról, és nem lehet pontosan ö, számszerűsíteni őket. Aztán van a legális iparág, ők nyilván túloznak, mert azt szeretnék, hogyha a szellemi jogokat az adott iparágban érvényesíthetnék. Hogyha minden egyes ágazat a saját érdekében túlzásokba esik, mert azt szeretné, hogyha ők kerülnének a ö, rivalda fénybe, nyilván az az eredmény, hogy nincsenek megbízható adataink. Úgyhogy szerintem azt kell elérnünk, hogy a lehető legmegbízhatóbb adatokkal rendelkezzünk, de ugyanakkor tudatában léve ennek a mechanizmusnak. Tényleg nehéz dolog, hogy az iparágból származik a legtöbb és a legjobb adat, hiszen rájuk jellemző a legjobb ösztönző rendszer, az ő érdekük az, hogy minden rendben menjen, de hát csak annyit mondanék ehhez, hogy azért óvatosan csinyán kell bánni ezekkel az adatokkal, százszázalékban nem bízhatunk meg bennük. Aztán, ami a nyitottságot illeti. Azt gondolom, hogy alapvetően már nem a szélsőséges állapot jellemzi a vitát, hogy mindennek nyitottnak kell lennie, hozzáférhetőnek, nem kell védeni a szellemi jogokat, szemben a másik állásponttal, szélsőséges állásponttal, hogy a lehető legszigorúban kell mindent védenünk. Meg kell találnunk az arany középutat, ami a szabadalmakra vonatkozó jogokat, jogszabályokat illeti, meg minden más szellemi jogi aspektust. Itt a lehető legjobb kreativitást kellene ösztönöznünk, akik kreatívok, a megfelelő értékelésben legyen részük, de ugyanakkor felhasználhassák a korábban született termékeket is, hozzáférhessenek ezekhez is. Tehát nyilván tökéletes megoldás nincs. Ötös pont. Azt kérdezték, hogy a kockázatokkal, illetve a szellemi tulajdonjogok kikényszerítésével mi a helyzet. Mi a helyzet például a hamis gyógyszerekkel? Ez a legjobb példa talán. Ez ugye veszélyes lehet, és káros is, ha az ember beveszi de ez nem ugyanaz a történet, mint hogyha valaki jogtalanul használ valamilyen márkanevet. Az iparágon belül az a tendencia, hogy szerelmi tulajdon jogi okoknál fogva mennek utána a dolgoknak, persze nekünk is megvan erre az okunk, de csak annyit szeretnék mondani, hogy a fogyasztók azon igénye, hogy őket védjék, akkor, hogyha valamit nem megfelelően használnak, ez egy másik dolog. Köszönöm szépen. Nyilván lesz még rá alkalom, hogy a módosító szóljunk, emlékeztetnék arra, hogy január 22-e 12 óra a határidő a módosítók beadására. Jean Bergevino van jelen a bizottság képviseletében. Nem tudom, van-e még valami, amivel ki szeretné ezt egészíteni, a hallottakat? Nem köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy először is csak annyit mondanék, hogy üdvözlen, üdvözlöm, hogy ez a szakbizottság is véleményezi az illetékes bizottság munkáját, ami az adatokat illeti, annyi, hogy szeretnék elmondani, hogy nagyon nehéz megbízható adatokat szerezni. Azért hoztuk létre pontosan ezt a megfigyelő központot, hogy ezt a célt elérjük. Persze az iparágot mindig arra ösztönözzük, hogy valamilyen megbízható adatot, adatokat bocsássanak rendelkezésre, Nyilván az illegális tevékenység nyomon követése az egyik legfontosabb terület, és hát az egyik legfontosabb tevékenységi köre ennek a megfigyelő központnak talán az. Aztán ezen program keretén belül, ami nagyon hasznos, jelentős hangsúlyt fektetünk arra, hogy a művészek, a szellemi jogokat felhasználók vonatkozásában megfelelően járjanak el, és a közvetítőkre is ez vonatkozzon. Nem csak az online platformokról van szó, hanem bárkiről, bármiről az egész láncolat során, például a pénzügyi szolgáltatásokra, nyújtókra is vonatkozik ez, akik talán többet is tehetnének annak érdekében, hogy az illegális tevékenységeket kiküszöböljék. Megint csak rendkívüli módon üdvözöljük azt, hogy ez a szakbizottság is hozzájárul a parlament jelentésének elkészítéséhez. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony, köszönöm szépen. Grazie la Commissione. Köszönöm a bizottságnak ezt a néhány mondatot, most térjünk át a következő napi rendi pontra, aminek én vagyok az előadója, nagyon röviden. A regi szakbizottságnak készítünk egy véleményt a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházásokról. Júliusban, tavaly júliusban az Európai Bizottság a területi gazdaság és szociális kohéziáról szóló hatodik jelentést jelentette meg. Ez egy rendszeres jelentés tehát, és ilyen válság idején elemzi a bizottság ezt a, ezt a helyzetet. És a parlament ezzel kapcsolatban már módosítókat is megfogalmazott egy rendeletben, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európa 2020 stratégiával összhangban kell folynia minden ezzel kapcsolatos fellépésnek, illetve fontosnak tartom azt is, hogy minél nagyobb előre haladást tudjunk elérni. Egy véleményben elég kevés helye van egy embernek arra, hogy kifejtse a véleményét. Én megpróbáltam a lehető legtöbb gondolatot bele tuszkolni ebbe a néhány sorba a kohéziós, és a kohéziós politikának, illetve a strukturális politikának mindenképpen össze kell, ezeknek mindenképpen összeegyeztethetőnek kell lenni a munkanélküliség magas szintje elleni küzdelemnek, tehát a kohéziós politikának teljes mértékben összhangban kell lenni az Európa 2020 stratégiával. Aztán következő pont, nagyon fontos, hogy az oktatás modernizálásában nagyobb összegeket fektessünk, illetve jobban össze kell kapcsolni az oktatás, kutatás, a foglalkoztatás közötti területeket regionális és helyi szinten. Aztán az ifjúsági garanciát üdvözöljük. Az európai szociális arapról is szólok, illetve különböző partneri kapcsolatokról, amelyeket ki kell aknázni, hogy az ifjúsági garanciát az ifjúsági garancia rész, lét, létezését, illetve egyéb infrastruktúrákat. Aztán következő pont. A kultúra nagyon nagy mértékben hozzá tud járulni a gazdaság fejlődéséhez, a digitalizás, digitalizálásra gondolok, a kulturális örökség használatára és a kreatív kulturális ágazatra, iparra. Nagyon sok olyan KKV indulását segítő központ van, amely segíti így a, ezeknek a KKV-knek az elindulását. Utolsó pont. Az, urbán, az urbánus városi dimenzió. Kulturális turizmusra gondolok, ez is segített a gazdaság fejlődésében, illetve az európai városok különleges voltát kell tudni kihasználni. Ezt írtam én, de természetesen kíváncsi vagyok az önök véleményére. Olyan téma ez, amit ugye hát először is most föltárunk, de jó lenne, hogyha jobban fel tudnánk mérni, hogy mi is történik az egyes tagállamokban. Fontosnak tartom, hogy az európai strukturális alapokat megfelelően használjuk fel. Úgy vélem, hogy ö, kritikusan kell ezeket a dolgokat vizsgálni, és megfelelő tájékoztatásra van szükség, akár a bizottságtól is. Köszönöm, és megadom a szót annak, aki kéri azt. Prego. Parancsoljon, Zrajevszki úr. Chciałem pani przewodniczącej bardzo podziękować za... E, Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani ezért a munkáért. A befektetéseken alapuló sikerhez ez járul hozzá leginkább. 8 milliárd eurót határoltak el végül is a kultúra támogatására. Nyilván ebben az ágazatban a munkahelyteremtés is ezzel együtt járó kívánság. Minden 50 millió euró új ezer munkahelyet teremt. Ezer új munkahelyet teremt. Nos, beszélnünk kell ezekről a kérdésekről itt. Másrészt viszont szemtanúi vagyunk azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek arra irányulnak, hogy hatékonyabb legyen a pénzek elköltésének módja. Másrészt az irányelveket és egyéb jogalkotói folyamatokat, rendeleteket használunk fel, amelyek megnehezítik a kohéziós hatás kialakulását Európában. Nagyon magasok az áfa kulcsok, például az építkezés terén, nagyon fontos épületek esetében, olyanok esetében is, amelyek az UNESCO listáján szerepelnek. Ezen adópolitika eredményeképpen azt tapasztaljuk, hogy A renovációs munkálatok költsége 10%-kal megnövekedett. Egy másik példa, a bizottság korlátozza a költekezéseket az EU-s alapokból, nem csak a kulturális örökség, hanem az idegenforgalmi infrastruktúrákba való befektetések, illetve a művészeti iskolák terén. 5 millió euró a határ, a felső határ a 2015-2020-as időszakra. 7 milliárd 200 millió euró ö, áll erre rendelkezésre. A gond az, hogy nem igazán fogjuk tudni ö, megfelelően terelni a kiadásokat. A bizottsághoz tehát azért szeretnék fordulni, hogy gondolja át ismételten hozzáállását, és talán próbálja meg biztosítani azt is, hogy az elköltött pénzeknek valamilyen előnye is legyen, mert egyébként elszalasztjuk azt az alkalmat, hogy bármelyik területen javítsunk a jelenlegi helyzeten. Ide tartozik a kultúra területe is. Ami pedig az UNESCO-s területeket illeti, 10 millió a felső határ. Nos, saját személyes tapasztalataim szerint ez nem föltétlenül elegendő. Végül, ami a kulturális örökség kohéziót illeti Európában, a művészeti iskolák, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő módon eligazodjunk a kulturális értékek között. Azok, akik kreatívabbak és jobban kapcsolódnak a kulturális fejleményekhez, rendkívül fontosak. Úgyhogy szeretném, hogyha meghallgatnának majd, ha visszatérünk ezekhez a jelentésekhez. Elnök asszony, köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy örömmel kiegészítjük ezzel a ponttal. Köszönöm szépen, Bocskor Andrea parancsoljon. Bocskor. Thank you very much. Uh, the draft opinion provided uh, by our... A vélemény tervezet, amelyet most bemutattak, igen átfogónak tűnik. Úgy tűnik, hogy az Európai 2020-as stratégiának megfelel, és megpróbálja csökkenteni 10%-kal a iskolából való kimaradást, és további 4, 40, és 40%-ra szeretné emelni a a fiatalok, diplomás fiatalok arányát, a második cikk a munkaerőpiacon tapasztalt igényeknek való nem megfelelést célozza, valamint az oktatási rendszerek fejlesztését és a kutatás-fejlesztés, valamint az oktatás közötti szorosabb kapcsolat megteremtését EU és országos szinten, és a mobilitás, valamint a határokon átnyúló együttműködés révén az minőség emelését kívánja. A egy ilyen garancia, az ifjúsági garancia idevaló belefoglalása is jó ötlet. Az Európai Bizottság monitorozza ennek a végrehajtását az európai szemeszter gyakorlatán belül. Ez is jó ötlet. Tehát a két utolsó cikk bekezdés a kulturális és a kreatív ágazatokról szól, és a kulturális örökségről. Ezek is fontosak úgy gondolom, hogy kulturális bizottságként a bizottságot arra kell felszólítanunk, hogy végre ismerje el a kultúra teljes potenciáját az, a, abban az értelemben, hogy a szociális a társadalmi kohéziót mennyire erősíti, és ezért kellene ösztönöznünk azt, hogy a, hogy a kohéziós alapokat és a struktúrális alapokat is használjuk fel a kultúra, a kulturális iparágak támogatására, hogy biztosítsuk ezeknek felvirágzását. Úgy gondolom, hogy e, a kohéziós politikának így már a következő programozási időszak elején lendületet tudunk adni, és ki tudjuk használni maximálisan a benne rejlő lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marás Átyérszony következik, aki egy érkezett a Kulturális Köszönöm szépen, elnök asszony! Teljesen egyetértek az ön elképzelésének legnagyobb részével, az egyes bekezdéssel konkrétan, amikor emlékezhet arra, hogy mik az Európa 2020-as stratégia célkitűzései, tehát a kultúrnek, kultúrának és az oktatásnak a fiatalok munkanélkülisége elleni harcban szerepet kell tulajdonítani. Fontos lenne szerintem, hogy ebben a bekezdésben még valamit hozzátegyünk. Ugye említi, hogy a, a felnőttek legalább 15%-a részt az egész életen át tartó tanulásban. Számomra még egy dolog nagyon fontos, ez pedig az, hogy az egész élet, életen álló, életen át tartó tanulást két dologban erősítsük. Ezt az egyik a készségek elsajátítása, tehát a készségek elismerését mindenképpen be kéne venni ide a fejezetbe, ebbe a bekezdésbe, ami nagyon sokat segít majd később a, a mobilitásban. A második dolog pedig a tapasztalat lenne tehát a tapasztalattal szerzett tudást is valamilyen, kép, valamilyen módon el kell ismerni. Ez lehetővé teszi azok számára, akik elhelyezkedtek, hogy a vállalatukon belül mobilitást hagyjanak végre. Tehát szerintem a munkanélküliség elleni harc ezen a két úton történhet, egyrészt a tapasztalatot, másrészt pedig az, a készségek elsajátítását kell tudni elismerni. Ez teszi lehetővé az igazi mobilitást, hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor ezekről is mindenképpen szólni kell itt az első bekezdésben. Második pont, mármint a második olyan pont, amiről én szeretnék beszélni, az a harmadik bekezdés ifjúsági garancia. Nos, az ifjúsági garancia az Európai Szociális Alap egyik nagyon fontos eszköze. A, a fiatalok munkanélkülisége ellen akarunk ezen keresztül harcolni. Nos, van egy másik hasonló eszköz is, a fiatalok a fiatalok munkahelyi elhelyezkedése kezdeményezés, és amikor két hasonló dolog van, az ember sokszor összekeveri ezeket. Azt hiszem, hogy a jövőben megmarad ez a zavar a két dolog között, az ifjúsági garancia, illetve a kezdeményezés, tehát a fiatalok munkahelyhez juttatására vonatkozó kezdeményezés között. Az ifjúsági garancia valóban hatékony eszköz az ifjúsági munkanélküliség csökkentésében. Nos, ami a kezdeményezést illeti, amire az előbb utaltam, ez a legérintettebb régiókban egészíti ki az ifjúsági garanciát úgy vélem, nagyon oda kell figyelni arra, hogy konkrétan milyen szavakat használunk, hogy a szövegezzük ezt meg, mert bizony könnyű összekeverni ezeket a dolgokat, és nekünk az illetékes, illetve az egyik illetékes szakbizottságnak mindenképpen világosan kell fogalmaznunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Figyelembe fogjuk ezt venni. Libácska asszony következik. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję za... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a véleményt. És köszönöm azt is, hogy elnök asszony bebizonyította, hogy a területi és társadalmi kohézió alapja pontosan erről szól, tehát arról, hogy minél, minél magasabb a, a munkanélküliség aránya, annál könnyebb támogatást kapni, és annál nagyobb szükség van a kohéziós alapokra. A, az oktatási rendszereket támogatni kell, mert ezek adnak kompetenciát, ezek adnak készségeket, de a tapasztalatot azt mindenki csak munkavégzés közben tudja megszerezni, illetve esetleg gyakornoki munkavégzés közben. Márpedig a gyakornoki állások, illetve a munkához való hozzáférés az mindig azon is múlik, hogy a vállalatok képesek-e elfogadni, hogy fiatalok vesznek részt ilyen programokban. Ezért támogatta már nagyon régen azt, hogy legyen egy Európai Információs Központ, amely az elérhető gyakornoki állásokat tartja számon. Hiszen ez a mobilitást is nagy mértékben ösztönözni, és a kohéziós politikából lehetne finanszírozni, vagy az Erasmus programból lehetne finanszírozni ezeket a csereprogramokat illetve esetleg az ifjúsági garancia segítségével. Tehát ha lenne egy ilyen információs központ, ez nagyon-nagyon hasznos lenne. Lengyelországban például vannak olyan régiók, ahol ilyen létezik, és ezt megkönnyíti a fiatalok dolgát. Köszönöm szépen. Petra Kamerévert következik, és aztán még ketten lesznek. Köszönöm szépen, én is röviden fogok csak szólni. Először is köszönöm szépen ezt a, véleménynek a bemutatását. A kevés rendelkezésre álló lehetőségbe, helyre valóban mindent megpróbáltál bezsúfolni, amely szempontukból fontos. A négyes ponttal kapcsolatban azonban volt, van egy ötletem, ugye a kultúra és a kreatív, kreatív iparágak tudjuk, hogy hozzájárulnak a növekedéshez, de azt is tudjuk, hogy a kreatív, kreatív Európa program csak egy töredékét tudja teljesíteni annak, amit tudna, mert nem elég a finanszírozás. Ennek ellenére nagyon jó, hogy sikerült a strukturális alapokból is, a regionális alapokból is szerezni a kulturális projektek támogatására bizonyos pénzeket. Tehát ezekből a programokból is lehet finanszírozni kulturális tárgyú programokat. Érdekes lenne, hogyha esetleg a bizottságot. Arra kérnénk, hogy évvégén, jövő év elején egy köztes jelentést készítene arról, hogy a a regionális alapokból, a szociális alapokból hogyan tudtak a tagállamok kulturális célú programokra forrásokat lehívni. Tehát, hogy kiderítsük, hogy ez valóban egy olyan eszköz, amelyet sikerült alkalmazni ilyen célokra, kihasználják-e, a régiók ezeket az eszközöket. Én tudom, hogy nálunk például az én tartom, nálunk a, a, a tartományban érdekel minket ez, illetve elég jól működik, de érdekelne, hogy más tagállamokban, más régiókban vajon hogyan tudják kihasználni kulturális célú, kreatív, ipari célú ö, támogatásra ezeket a bizonyos alapokat. Nagyon érdekes ez a felvetés, majd mire reagálok rá. Helga Trüppel. Um, I would like to... Köszönöm, Szilvia. Ismételten hangsúlyozni szeretném azt, hogy azért panaszkodunk, hogy a nagyiparok nincsenek annyira benne az Európa 2020 stratégiában, mint kellene. Ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a kohéziós alapokból finanszírozzák a kulturális programokat. Ezt az új filozófiát tényleg végre kell hajtani. Aztán a második dolog, mert általában a testvérvárosoknak jó tapasztalataik vannak, de most a költségvetés bizonyos okig visszaesett. Talán azért lehet, hogy az európai megértés a kohézió kerül előtérbe. Hogyha a testvérvárosokat jobban támogatjuk, ez tényleg arról szól, hogy a helyi szinteken bevonjuk az embereket a közös projektek kidolgozásába, úgyhogy jó lenne, hogyha ezt átgondolnánk volna a lehetőség a kohéziós politika keretén belül ezen testvérvárosi tevékenységeket támogatni. Elnök. Nagyon köszönjük a hozzászólásokat. Először azt szeretném megkérdezni, mielőtt még vállal. Ó, bocsánat, bocsánat, bocsánat, bocsánat, kihagytam még egy hozzászólót. Nagyon köszönöm, elnök asszony, tudom, hosszú volt a nap. Csak annyit szeretnék elmondani a ö, Csambászki úr ö, által elmondottakra, hogy tényleg jó, nagyon jó ez a munka, és hogy talán a fiatalok munkanélkülisége az egyik legnagyobb kihívás, ami előttünk áll. Úgyhogy aktívan kell eljárnunk az oktatás terén, hogy megfelelően alakuljon mindez a munkaerőpiac igényekhez. Mivel az ECR koordinátora vagyok, és a Reginek is, annyit mondanék még el, hogy a kollégák korábban arról is szóltak, hogy milyen hatékonyan költjük el a rendelkezésre álló pénzt. Ez pedig teljesen jogos megjegyzés, mert ugye az adófizetők pénzét használjuk fel, kipipáljuk, hogy elvégeztük a munkát, na de hogyan? Elég hatékonyan? Időnként előfordul az is, hogy hogyha nem EU szinten költöttük volna el ugyanazt a pénzt, sokkal jobban sikerült volna azt felhasználni. Gladstone a 19. századi brit miniszterelnök azt mondta, hogy a szabad piacon az emberek pénzét, a zsebében levő pénzt ö, ö, helyi szinteken sokkal jobban költenék el. Úgyhogy oktatási szempontból a kohéziós politika ö, megközelítését javasolnám. A 2004-2008-ban csatlakozó országok azt hiszem elég jól értik, hogy mi a helyzet a kohéziós ö, alapokból való finanszírozással, főleg azért, mert nagyon sokan a kommunizmus utáni időszakban kellett, hogy ezt megéljék. Voltak olyan országok is, amelyek az EU tagjai 81 óta, 34 éve, és még mindig óriási pénzeket kapnak, és úgy tűnik, hogy nem túl sok a kohézió. 34 év egy teljes aktív időszak egy ember életében. Úgyhogy a kohézió koncepcióját teljes mértékben újra kell gondolni, szerintem, és ennek középpontjában mindenképpen az oktatásnak kell lennie. Alig várom már ezt a vitát, amikor arról lesz szó, hogy másképpen hogyan lehetne ezen a téren eljárni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a főigazgatóság, a bizottság nevében adom meg a szót. Köszönöm a szót. Először is üdvözlöm ezt a véleményt. A bizottság egyet ért, az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság nevében vagyok itt. Tökéletesen egyetértek a legtöbb dologgal, ami elhangzott itt. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy mekkora jelentőséggel bír a kohéziós politika és az európai strukturális beruházási alapok az oktatás, képzés és a kultúra terén. Egyáltalán nem újdonságról van szó. A kohéziós politika már jelentősen hozzájárult a korábbi programozási időszakban is mindenhez, 2007 és 2013 között hamarosan rendelkezésre áll a következő időszakra szóló program is. Ami a 2014-20-as csomagot illeti, tudom, hogy nyomon követték a tárgyalásokat. A reform nagyon fontos lépése az volt, hogy az Európa 2020-as stratégiához és célkitűzésekhez jobban közelítettünk, ebből két pont közvetlenül is érintette az oktatást és képzést. Ezért aztán jelentős potenciális lehetőséget látunk itt az oktatásba, képzésbe való beruházások terén, ami pedig a jövőbeli partnerségi megállapodásokról való tárgyalásokat illeti. Az első eredményeket már is látjuk, szeretnék ezekről beszámolni, ugyanis a jogi csomag elfogadását követően önök is tudják, a következő lépés a jövőbeli partneri kapcsolatokról való tárgyalás, illetve az operatív programok területe, amelyből majd kitűnik, hogy a strukturális alapok mit is finanszíroznak. Azt tudjuk, hogy az oktatás és a képzés 32,8 milliárdot kap beruházás formájában. Ez óriási összeg, ez lesz az EU szintű legfontosabb pénzügyi eszköz, amelyet az oktatásba, képzésbe. 26 milliárd az európai szociális alapból, 6,3 pedig az oktatási infrastruktúrákba kerül befektetése. Egyelőre ennyit tudunk az oktatás és képzés terén. Ami az alatta levő megosztást illeti, további számokkal sajnos nem rendelkezem, mert még a tárgyalások nem zárultak le ezen a téren, úgyhogy ezt csak később fogjuk megkapni. Pontosan emiatt nem tudok a kulturális kreatív ágazatról sem beszámolni még részleteiben, ami viszont a volumeneket illeti, önök is láthatják, hogy igen jelentős összegekről van szó. Ami minket, az Oktatás és Kulturális Főigazgatóságot illeti, a foglalkoztatásügyi regionális főagazgatóság beli kollégákat is bevontuk a tárgyalásokba, hogy az Európa 2020-szal és a struktúrális alapokkal való kapcsolatot is biztosítsuk, de ugyanakkor az ET 2020-as, az IT 2020-as kapcsolatokat is. Belevonva természetesen a kreatív ágazatokat. Talán egy másik dimenziót emelnék még ki, az oktatás képzésbe való befektetés a strukturális alapok segítségével nem csak a kiemelt célok miatt fontos, hanem a fiatalok munkanélkülisége szempontjából is. Úgyhogy üdvözöljük az erre való utalást a véleményben. Ebben a kontextusban szeretném hangsúlyozni az oktatók oktatási programjának jelentőségét, hogy megelőzzük a fiatalok munkanélküliségét. Ennek egyik célja hosszú távon a fenntartható eredmények elérése, a másik pedig az, hogy ne termelődjön újra a fiatalok munkanélkülisége. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Köszönöm. Akkor most hadd ismertessem a módosítók benyújtásának határidejét, ez nem más, mint január 27-én déli 12 óra, utána pedig röviden kommentálnám az észrevételeiket, javaslataikat, gondolataikat. Biztos, hogy lesz olyan, ami majd helyet kap a véleményben. Próbálom ezt elérni. Zdrovdeszki kollégának azt, mondom, azt mondanám, hogy egy olyan témát vetett fel, ami nagyon fontos, amiről már sokat beszélünk, és úgy gondolom, hogy erről még beszélnünk kell itt a Kulturális Szakbizottságban, ne felejtjük el, hogy nem, néhány hónapon belül a partnerségi kapcsolatokról szóló egyezményt le fogjuk zárni, és irányelveket is fogalmaztak meg a strukturális alapokról, az 5 millióról nincs konkrétan szó, hanem egy korábbi iránymutatásban. De erről mindenképpen kell még vitatkoznunk. Én azt mondanám, hogy mondjuk azt, hogy a nagy méretű kulturális infrastruktúrák nem jelentenek prioritást, és ezeket ki kell vonni a társfinanszírozásból. Erről még, minden, még mindenképpen beszélnünk kell. Jó lenne, hogyha a regionális főigazgatósággal még egyeztetnénk. Azt hiszem, hogy a kultúrának, mint a fiatalok munkanélküliség megszüntetésének egy eszközét ki kell hangsúlyozni, valóban így van. Morán Serti asszonynak azt mondanám, hogy ön pontosan tudja, hogy milyen kevés helye van az vélemény előadójának, tehát sok, sok mindent szeretnénk megfogalmazni, de nagyon nehéz ezt elérni. Nos, nyilvánvaló, hogy a strukturális alapoknak komoly szerepe van, lehet, hogy egy kicsit konkrétabban kell fogalmazni, megpróbálom. De szerintem nem feltétlenül az oktatási intézményeket kell megerősíteni, hanem azt kell megnézni, hogy hogyan lehet a, a munkahelyen szerzett um, ismereteket, készségeket elismerni. Libácska asszony észrevétele is nagyon helyén való. Az EURES rendszer amely európai szinten azért jött létre, hogy a gyakornoki állásokkal egyfajta harmonizációt érjünk el. Nos, ez is olyan téma, ami még el kell mélyíteni. Egyébként az Erasmus Plus-ban is ez előjött. Petra Kamerévertnek azt, mondom, azt mondanám el, hogy az ő általa elmondottakkal egyetértek. Elnézést, kicsit elnökként is beszélek. Tehát jó lenne, hogyha egy horizontális munkába kezdenénk a többi szakbizottsággal, például a Regivel együttesen kidolgoznánk egy jelentést. Meg kell, meg kéne nézni, hogy a régivel mennyiben lehet együttműködni, tehát abban, hogy a a strukturális alapok felhasználását tudjuk egy kicsit elemezni, kulturális célból történő felhasználásról beszélik. Aztán Helga Trüppel nek azt mondanám, hogy itt alapvetően új kulturális megközelítésekről van szó, urbánus jelleggel, és elképzelhető, hogy itt egy nagyobb javaslatra is majd sor kerül, a Eurocities hálózatot mindenkinek a figyelmében figyelmébe ajánlom, mert egyébként ezen belül van egy kulturális fejezet is, a következő konferenciájuk Torinóban lesz, és ez kapcsolódik a te javaslatodhoz. Természetesen köszönet az Európai Bizottságnak is, Teresa Kálmán asszonynak, Örülünk annak, hogy a partneri kapcsolatok tovább folytatódnak, és reméljük, hogy tájékoztat majd minket a továbbiakban is a bizottság arról, hogy hogyan is állunk, mi a helyzet az oktatás finanszírozásával, a kultúra finanszírozásával, a struktúrális alapokban. Ennyit szeretem volna mondani, mindenkit, mindenkinek köszönetet mondok az észrevételekért. Jaj, elnézést, elfelejtettem egy kritikus megjegyzést. Tudom, hogy a kiadások sok országban nem elégségesek, ez nem egy-két tagállamra jellemző, hanem sokra. Fontos az, hogy megfelelő ösztönző rendszert hozzunk létre, de az, hogy a bevált gyakorlatokat, a legjobb tapasztalatokat megosszuk, az mindenképpen hasznos lehet. Sokszor nehéz a tervezés, és ez a bevált gyakorlatok bevált gyakorlatok köröztetése mindenképpen jó lehet. Egyébként először fordul az elő, hogy külön a városok kapnak 5%-ot a strukturális alapokból, még sosem volt így előre megszabva az, hogy a, hogy a nagyvárosok erre jogosultak. De egyébként nincs más alternatíva, a munkahely teremtés csak úgy lehetséges, hogyha beruházunk. Köszönöm szépen! Ennyit szerettem volna erről mondani. Térjünk át a következő napirendi pontra. Diakónú kolléga fogja bemutatni a véleményt, a következő véleményt. A Kulturális Örökség Integrált Európai megközelítése felé, ez a cím, erről volt egy kiváló meghallgatás is. Gratulálok a szervezőknek, mindannyiunknak, mert tényleg nagyon jól elmélyítettük a kérdést, nagyon jól körbejártuk ezt a témát. Öné a szó, tisztelt kollégőm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom miért, de az az érzésem, hogy az utóbbi két napon igazából csak beszéltünk, annak ellenére, hogy voltak más témák, illetve más volt mások voltak a címek, de hát ugye a kultúra már eléggé öreg lesz, illetve a kulturális javak előregednek, akkor ezek kulturális örökségé válnak, ugyebár. Köszönöm szépen a jelent, köszönöm szépen, hogy megkaptam ezt a feladatot. Én vagyok a jelentéstevője ennek a témának nagyon vártam, hogy végre eszmecserét folytathassunk, de a várakozási időben nagyon sok érdekeltel beszéltem, még az olasz elnökség idején az ő képviselőikkel, aztán a régiók bizottságával is értekeztem, ugye ők is írtak jelentést a témáról, és természetesen a meghallgatáson résztvevő szakértőkkel is beszélgettem. Ugye ők az elmúlt hónapokban jöttek el hozzánk, őtőlük is fontos dolgokat tudhattam meg. Köszönöm szépen a koordinátoroknak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és gratulálok a titkárságnak is a nagyon flottul lebonyolított rendezvényhez. szeretném azt is elmondani, hogy az árnyék jelentéstevők véleményét érdeklődéssel várom. Még lesz velük egy találkozó is, megpróbálunk már ma egy időpontot megállapítani ezzel kapcsolatban. Na most elmondanám, hogy miek szerintem a legfontosabb témák. Az európai forrásokból finanszírozása ennek a kérdésnek. Ugye nagyon fontos, hogy e-, ehhez komolyan álljunk hozzá. Az európai Unió válságban leledzik már évek óta, és ez megtizedelte azokat az összegeket, amelyeket kultúrára lehetett költeni, de nyilván a a kormányok nem is mindig tudták, tudtak megfelelni azoknak az igényeknek, amelyek itt ezen a területen vannak, de hál' Istennek van sok olyan európai program, amelyből ez, amely eze, a, ezekkel foglalkozik. A Horizont 2020, az Európa 2020-as program, ugyanakkor a regionális fejlesztési alap, de akár még a halászati alap is szóba jöhet, illetve a mezőgazdasági alap is felmerülhet, mint támogatási forrás. De a kulturális örökségek legtöbb helyi, illetve országos gondozója ezeket a lehetőségeket nem ismeri. A 2020 asra 20-as stratégiára vonatkozólag összegyűjtött említették, hogy milyen lehetőségek vannak. Igaz, hogy csak angolul van meg ez a dokumentum, de nagyon hasznos. A lehetőségeket mind felvázolja, viszont nagyon technikai jellegű nyelven írták meg, úgyhogy nem feltétlenül érthető minden érintett számára ez a dokumentum. Ezért én azt kérném a főigazgatóságtól, hogy ezt a szöveget egyrészt érthetőbben fogalmazát, másrészt pedig a többnyelvűség és a sokszínűség jegyében minden nyelven tegye elérhetővé. Ugye ez a jobb kommunikációt jelenti, és ez fontos lenne az ügy szempontjából. Aztán a legjobban bevált gyakorlatok cseréjéről is szólok a jelentésben a kulturális szervezetek között. Jelenleg ugyanis nincsenek olyan adatbázisok, európai szintű adatbázisok, ahol az ilyesfajta jó, jól bevált gyakorlatokat össze lehetne gyűjteni a bizottság jelenlétét ki szeretném használni, és meg, meg szeretném kérdezni őket, hogy vajon vannak, van, van-e ilyen adatbank, illetve van-e arról terv, hogy egy ilyen adatbankot létrehoznak, ha nincs, akkor szeretném felszólítani őket, hogy ezt tegyék meg. Aztán a governance, tehát az igazgatás, kormányzás kérdése a amely szempontjából nagyon fontos a helyi, illetve a civil szervezetek bevonása. Egy olyan modellre gondolunk, amely a, megoldhatná azokat a, azt a kétségbeesett ejtő helyzetet, amelyben a kulturális terület amúgy is már nagyon hosszú évek óta magát találja. A legjobb példa erre Austredro Valle Occupado olasz ö, színész, aki egy színházat tudott megmenteni a helyi közösség támogatásának bevonásával, és ezért díjat is kapott egy Európai Kulturális Alapítvány díját. A kulturális tevékenység ilyen formája bizony sokszor alkalmazható, illetve bevonható, nagyon sok kulturális örökséget képező kincs megmentésénél. Az Európai Bizottságnak meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy mindenféle eszközt ki tudjunk használni a kulturális örökség megőrzésére. Aztán az Európai Kulturális Örökség E, e, európai évével kapcsolatban. Ugye itt erről volt egy javaslat az egyik német képviselő részéről, úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen támogatni kell, de ha hatékonyak akarunk lenni, akkor két feltételnek meg kell felelnünk ennek során megfelelő anyagi forrás kell teremteni az év megrendezéséhez, másrészt pedig a tagállamokat már kezdettől fogva be kell vonni azokba a tevékenységekbe, amelyeket nemzeti szinten meg lehet szervezni és ahogy megállapítjuk, hogy melyik évről lenne szó, akkor a részleteket mindjárt tovább lehet majd szervezni. Na most a kulturális örökség digitalizálásának témájáról. Úgy gondolom, hogy nem először merül fel, hogy mennyire fontos a kulturális örökség digitalizálása. A jelentésemben annak szükségességét is aláhúzom, hogy ezzel kapcsolatos, az ezzel kapcsolatos kutatásokat is támogatni kell, illetve hogy a technológiai innovációkat ki kell használni erre, annak érdekében, hogy a fiatalabb generációkra is át tudjuk örökíteni ezeket a kincseket. Azonban a probléma az, hogy a tagállamok között ebből a szempontból, tehát technológiai szempontból nagy a különbség E, itt nagyon fontos tehát, hogy az Európeána platformot használjuk ki és támogassuk. Most nem akarok a finanszírozásáról vitát nyitni, csak kéréssel fordulnék, illetve kérdéssel fordulok a bizottsághoz. A, ennek az egész Európeána ügynek a zavarosságát kellene eloszlatni. Akkor ugye a kulturális örökség elsősorban persze kulturális értékkel rendelkezik, de gazdasági értéke is van, nem is kevés. Gazdasági potenciállal rendelkezik, és ezt is alá kell húzni. A regionális fejlesztés motorjaként hathat, hiszen a turizmuson keresztül hozzá tud járulni ahhoz, hogy, népsz, hogy, hogy, hogy gazdaságilag is hasznot hajtson, azon kívül a régi mesterségek megőrzése révén foglalkoztatást is ösztönzi. Ugye nagyon sokszor a régiókban a munkahelyek csekély száma problémát jelent, és hogyha a kulturális örökséget ilyen módon próbáljuk megőrizni, akkor nem csak, hogy munkahelyeket, hanem jó minőségű munkahelyeket tudunk teremteni. A jelentésben ezen kívül még néhány más kérdést is befoglalok, például a műal, műalkodások csempészetét, a klímaváltozás műalkotások, illetve kulturális kör, örökségre tett hatását. Ezekre a gondolatokra fogom alapozni a jelentésemet, és érdeklődéssel várom a megjegyzéseket kollégáimtól Köszönöm. Kérem, hogy mindenki nagyon rövid legyen, mert van még egy fontos jelentésünk, beszámolunk. Jó, kezdjük akkor. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni. De kérem, röviden. Morgana az első. Köszönöm először is. Köszönet az előadónak aki nagyon sok dolgot ö, említett, amin érdemes elgondolkodni, nyilván egyetértünk. Politika jellegű ö, állásfoglalás előtt viszont végig kell olvasni ezt a jelentést. A kulturális európai örökség megőrzése viszont rendkívül fontos, teljes mértékben. Nem csak a az egyetlen terület az Európai Unió számára, de nagyon fontos terület. Úgyhogy engedjenek meg nekem egy zárójeles megjegyzést. Nem tehetjük meg azt, hogy ne gondoljunk a párizsi eseményekre, amelyek csak azt ö, mutatták, hogy bizony ö, kiszolgáltatottak vagyunk. De arra is rámutattak, hogy van még tennivalónk ö, azon a téren, hogy megmagyarázzuk ö, a fiataloknak ezt a kulturális örökséget, amely rendkívül értékes számunkra. Nyilván nagyon sok mindent tettek már a tagállamok, például az iskolázás terén. Nem elég azonban ez az egyetlen terület. Új módszereket kell találnunk annak érdekében, hogy az európai örökséget ne csak megőrizzük, hanem valahogy továbbadjuk a demokratikus társadalmainkban mindenféle tolerancia hiánya szemben Úgyhogy az európai állampolgárokhoz fordulva azt kérjük, hogy sürgősen például még többet tegyenek az európai iskola terén, hogy támogassák a megfelelő ö, módját a ö, különböző számítógépes ö, lehetőségeknek, a számítógépes ismereteket, hogy mennyire fontos az, hogy minden egyes szinten újra felfedezzük az európai iskolák jelentőségét. Azonban a bizottsági jelentés egyértelműen rámutat arra is, hogy a materiális és immateriális örökség legyenek katedrálisok, vagy bármi más tájegység, függetlenül attól, hogy milyen hagyományhoz, nyelvi közösséghez tartozik, fontos örökségünk, az identitásunk, történelmünk, hovatartozásunk jelei, amelyekre mindannyian büszkék vagyunk. A bizottség bizottság közleményében is megfogalmazódik, hogy nem csak az a kötelességünk, hogy megvédjük ezeket, hanem az is, hogy mindenki figyelmét felhívjuk ezekre. Például a kultúra és a gazdaság közötti új aspektusokat is felmutassuk makro- és mikrogazdasági szinten is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az emberi ö, erőforrásokba, a kultúrába befektessünk, de nem olyan megközelítésben, hogy csak azokra koncentráljunk, amelyek eddig történtek. Például a kormányzás rendszerét kellene felülvizsgálni, hogy megfelelő kezelést biztosítsunk a teljes európai örökség számára, hogy bevonjuk ebbe az állampolgárokat is, hogy tudomásul vegyük a gazdasági nehézségeket, de ugyanakkor biztosítsuk a magán, illetve az állami szféra összefogását. Vannak már azért bizonyos számok is, Például új kihívások az európai idegenforgalom terén, melyek a legfőbb célpontok a turisták számára világszerte. A GDP-nek csak 50%-a, 12 millió ember és néhány millió cég kerül ebbe az ágazatba. Ami a stratégiai dimenziót illeti, itt óriási lehetőségek rejlenek még. Nagyon fontos, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szinergiákat biztosítsuk. Végül pedig a kultúrpolitika transzverzális jellegét kell az egész EU-ban biztosítani, a szélsebb körű szinergia biztosítása érdekében mind az idegenforgalom, az oktatás, a foglalkoztatottság, a regionális kohézió és az adó terén. Ezért a hosszú távú fenntarthatóság értékeit kell képviselnünk az európai örökség vonatkozásában, meg kell őriznünk ezt, és megfelelően mindenki számára ismerté kell tennünk őket. Biztos vagyok benne, hogy a kultúra is szakbizottság tagjait, függetlenül attól, hogy hova tartoznak, milyen politikai családhoz, egyetértenek ebben a témában, ugyanis stratégia szempontból tényleg nagyon fontos. Köszönöm. De spero, mi sembra un... Köszönöm szépen. Nagyon struktúrát hozzászólás volt. Köszönöm, de azért jó lenne, hogyha jövőben egy kicsit összefogottabban, rövidebben szólnának hozzá a kollégák. Köszönöm szépen, mondja a következő hozzászóló. Lenne egy javaslatom, egy elgondolásom, egy észrevételem. Eddig az EU-ban, sajnálatos módon, nem volt olyan rendszerünk, amely a legfontosabb amely a legfontosabb emlékműveket megvédte volna a természeti katasztrófáktól. Sokszor ezeket a műemlékeket, emlékműveket a, az árvíz, a tűzvész, vagy, vagy a, vagy a földrengés tentetőkre. Némi időre van szük, némi időre van szükség ilyen természeti katasztrófa után, de nagyon fontos az, hogy milyen hamar tudunk fellépni, ettől függ az, hogy mennyi ez attól függ az, hogy mennyi, mennyit tudunk megvédeni az örökség részéből. Ugyanezt történt Olaszországban, Assisiben ugyanezt történt, Szlovéniában, illetve Magyarországon is. Tehát katasztrofák esetén fontos, hogy legyen egyfajta alap, amit, amit használni tudunk, hogy meg tudjuk védeni ezeket a műemlékeket. Nincs olyan integrált rendszer, amit EU szinten igénybe lehetne venni ilyenkor. Nagyon nehéz az adat rendszereket valahogyan integrálni. Jó lenne, hogyha lenne egy olyan európai regiszter, ahova be tudnák jegyezni az összes műemléket, és amely az egész EU területén elérhető egy ilyen adatrendszernek kéne elérhetővé lenni, tehát minden egyes európai tagállamban, az összes többi európai tagállamról. Ami a műemlékeket illeti, a különböző tagállamokban különböző besorolások vannak. Hogy ezt az ifjúsági vagy gyermek oktatásban használjuk, ez pontosan a sokféleség miatt lehetetlen. Hasonló szabványokra, normákra van szükség az összes tagállamban, hogy a műemlékre költött pénz, jól elköltött, jól elköltött pénz legyen. Még egy dolog, Európában és Európán túl sokszor európai sokszor európai e, európai alkotók hoznak létre valamit, az Európai Unió határain túl, például Isztambulban, vagy Egyiptomban, Kairóban. Itt vannak különböző színvonalú európai munkák, meg kell nézni, hogy ezeket az alapokat hogy használjuk, föl nem szabad pazarolni az alapjainkat, elpazarolni az alapjainkat. Két hét múlva egy kiállítást nyitok meg itt az Európai Parlamentben, mondom ezt a német kollégáknak, ahol is be, fogjom, be fogjuk mutatni, hogy a infrastruktúra és az örökség kapcsán mit tudtunk elérni. Ez kedden lesz este 6 órakor, és szíve, szívesen látok mindenkit a megnyitó. Mindannyian bizonyára elmegyünk, hogy az elnök Krasnodevski kolléga következi. So, um, ja już mu... Köszönöm szépen. Most nem fogok a kommunikáció pozitív elemeiről beszélni, illetve arról, amit a jelentéstevő már elmondott, mert elég kimerítette ezt a témát. Üdvözlöm az Európai Bizottság dokumentumát. Én új képviselő vagyok, és ezért is úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogyha a kultúra és a gazdaság, valamint a külpolitika területét is érinti. Az összes többi a országok közötti tapasztalatcsere, a digitalizáció, ez mind nagyon fontos téma, de én szeretnék egy kicsit általánosabb szinten következtetéseket levonni. Én úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság arra is kell, hogy reflektáljon, hogy a kultúra általánosabb értelemben véve milyen mit jelent, mit tartunk mi kultúrának, és hogy kell bánnunk a kulturális értékekkel. Én úgy gondolom, hogy esetleg egy olyan hogy, hogy ez a jelentés esetleg egy olyan hozzáállást tanúsít, amely nem feltétlenül üdvözlendő. Nagyon kevesen tudják, hogy a kultúra valójában mennyire fontos. Természetesen az egy dolog, hogy meg kell őriznünk a kulturális örökséget, de azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ezt nem tudjuk úgy menedzselni, mint a gazdaságot. És jó is, hogy nem tudjuk ezt tenni. Sok európai program van, és a bizottság joggal húzza alá azt, hogy nem mondhat ellent egymásnak az európai és a nemzeti felelősség ezen a területen. De azért arra gondoltam, hogy nem lehetséges-e, hogy az a tény, hogy a kultúrát szervezni, finanszírozni és támogatni szeretnénk, esetleg aláássa pontosan ennek a kultúrának a leghangsúlyosabb vonásait. És hogy valahol ez a sokféleség feszültséget is képezhet. És ugye mivel kreativitásról van szó, hát ez nem megjósolható dolog, tehát nem lehet mindent menedzselni, nem lehet mindent gazdasági szempontok szerint igazgatni és finanszírozni. Olyan dologról van szó, amely akárhogy is nézzük, ellentmondásokat szül. Európában a kultúrák néha összecsapnak, és nem is szükséges, hogy ez a vallás vagy a bevándorlás kérdésének bevonása. Például Lengyelországban rengeteg olyan kérdés és vita van, amely ezzel kapcsolatos. Például a németek és a lengyelek vitáznak arról, hogy a háború után bizonyos embereket száműztek Lengyelországból, de a dokumentumokban ez soha nem jelenik meg. Az ilyesfajta viták nem jelennek meg, csak a harmonizáció, meg az összefogás, meg az együttműködés. Ne csapjuk be magunkat. A ö, nagyobb fokú finanszírozás nem fog nagyobb fokú harmonizációhoz vezetni. A megbékélés természetes folyamat, de ez időnként ahhoz is vezethet, hogy a kreativitást megöli. Ezt nem szabad elfelejtenünk, és esetleg az Európai Bizottság központosító és menedzselő jellegű törekvéseit egy kicsit finomítani kellene. A konfliktusokat, a különbözőségeket és magát a kreativitást is kezelnünk kell. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy kisféle hozzáállás, másféle megközelítés. A kultúra nem mindig olyan dolog, amit szépen ki lehet állítani múzeumokba. A kultúra nagyon sokszor küzdelemről szól, akár elnyomásról is, vagy, vagy veszélyes eszme, eszmékről. Vannak olyan zseniális ötletek, amik amellett, hogy zseniálisak, veszélyesek és pusztítóak is tudnak lenni. Tehát ez egy olyan folyamat, ez az egész, amely nem engedi meg a szabad kereskedelmi gazdaság szerinti igazgatás tényét. Köszönöm. Kolléga. Köszönöm szépen, kedves kolléga, nagyon érdekes volt ez a eszmefuttatás. Maragall kolléga következik, aztán Julie Ward. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülök a jelentéstevő megközelítésének. Azt hiszem, ez nagyon jó munkalehetőséget biztosít, és örülök annak, hogy egyetértünk. Úgy vélem, hogy ez sokkal általánosabb jelentés vagy vélemény, mint aminek tűnik vannak olyan érvelések is, mint amit az imént hallgattunk, mit is jelent Európa kulturális szempontból, hogyan hozzuk ezt létre, illetve hogyan kell tiszteletben tartani a kulturális örökséget, stb. Fontosnak tartom természetesen a tájékoztatást, az esz, a kölcsönös cserét, csereprogramokat, bevált gyakorlatok, stb. stb. Bizonyos dolgokat alá kell, alá, bizonyos dolgokkal ki kell ezt egészíteni, ez igaz. Nos, Arról kell most beszélni, hogy hogyan hogyan lehet kisebb változásokkal a státuszkot megtartani, avagy elképzelhető, hogy pont lesz, és sokkal inkább a jövő felé kezdünk el orientálódni, nem a jelen és a múlt felé. Van egy kérdésem. Hogyha minden ilyen egyetértünk abban, hogy mennyire fontos a gazdasági volumen, hogy a kultúrára mennyit szánnak a költségvetésből, vagy a turizmusra, stb. stb. illetve, hogy világos mindenki számára saját identitása, múlt feltárása, stb. stb. Ilyen alapon jövőre nem tekintünk ki? tagállami szinten és európai szinten? Második kérdésem, van itt egy ellentmondás, ami kitűnik, hogy azt mondjuk, hogy ez a jelenség gazdasági szempontból nagyon fontos, akkor miért nem beszélünk arról, hogy ugyanezen cél, arról, hogy ugyanezen célokra miért nem szentelünk pénzügyi forrásokat. Tehát egyrészt fontos, másrészt pedig mindezt nem dotáljuk. Még egy dolog, még egy kérdés. Miért nem tudunk európai kulturális javakról beszélni? Vannak világjavak, tagállami közjavak, akkor miért nincsenek ilyen európai kulturális közjavak? Bár tudjuk, hogy vannak olyan közjavak, akár az UNESCO világölökség részei is, tehát vannak olyan közjavak, amiket nem jól védünk Európában. Jól lenne tehát kialakítani az európai közjó fogalmát. Harmadik dolog, az EU és a régiók, a helyi és regionális önkormányzatok közötti kapcsolaton el kéne gondolkodni, hiszen a helyi regionális önkormányzatoknak is van kompetenciája ezeken a területeken. Tehát közvetlen kapcsolatot kéne kialakítani, a tagállamokat kicsit megkerülni. Aztán úgy gondolom, hogy a különböző történelmi, nemzetközi útvonalakat meg kell állapítani, hogy hol vannak ezek. Nem csak, nem csak olyan táj, nem csak olyan útvonalakról beszélek, gyalogutakról akár, amelyek szép tájakon keresztül vezetnek, hanem olyanokról, amelyeknek kimondottan európai jelenség, e, jelentésege van. A bizottságnak komoly szerepe lenne egyébként abban, hogy segítsen nekünk. Olaszországban nagyon sok ilyen város van, vagy olyan város, ahol az együttélés minősége kiváló, vagy ahol az életminőség kiváló. Ez is sokat segíthet a kulturális örökség feltárásában, védésében. Hatodik dolog, a, kult, a kultúra alapvetően kölcsönből él, a kohéziós alapokból innen-onnan, amonnan kapnak finanszírozást, de nincsen, nem egyértelmű a viszony, hogy ki a legfőbb támogatója ezeknek a kulturális javaknak. Szerintem itt lenne szerepünk nekünk is, hogy ezt definiáljuk. Még egy utolsó dolog, ami kapcsolódik az előzőhöz. Világos stratégiát kell kidolgoznunk európai szinten, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy mi is történik jelenleg ezekkel a ezekkel a javakkal, milyen célokat tűztünk ki, mennyire tudjuk azokat megvalósítani, hogy működnek a helyi, regionális vagy tagállami szintek. Azt hiszem ez mindenkinek jót tenne. Nagyon érdekes ez a munka, nagyon sok ígérettel kecsegtet, és remélem, hogy valamit létre is tudunk hozni, igazi európai hozzáadott értéket tudunk teremteni, hogy ezt mondani szokás. Thank you. And... Köszönöm szépen. Julie? Köszönöm, kedves kollégák! megpróbálok röviden szólni, és csak egy dolgot felvetni. A kulturális örökség megőrzésének céljára utalnék. Úgy érzem, ezt úgy kell tennünk, hogy javítsunk a kapcsolatokon a különböző európai népek között, amelyek lehet, hogy konfliktusban vannak egymással. A cél az tehát, hogy mindannyiunk számára biztosabb, békésebb jövőt biztosítsunk. És azt hiszem, hogy a kulturális örökségnek ennek, ebben nagy szerepe van, nevezetesen abban, hogy jobb világot építsünk mindannyiunk számára. A javaslatom tehát annyi lenne, hogy a múzeumi ö, téren is be kell fektetnünk ö, az oktatók képzésében. Mert ha csak összegyűjtünk egy helyen valamit, ezek a gyűjtemények túl sokat nem segítenek, csak akkor, hogyha a fiatalok hozzá is férnek, és segítenek a múlt megértésében, a jövő alakítás érdekében. Az Európai Múzeumi Szervezetek bolonyai novemberi ülésén kértek fel egy hozzászólásra, és mielőtt ezt megtettem, a régiómban kutattam, annak érdekében, hogy lássam, hogy a kisebb, nagyobb helyi önkormányzatok által finanszírozott, más által finanszírozott múzeumok hogyan is állnak a gyűjtemények terén. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok jó gyakorlat halmozódott itt fel. A legjobb megoldás az tehát, hogy ezt megosszuk. És mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ezeket a pénzeket megfelelő területekre fektessék be. Tehát a lényeg az, hogy ezeket a gyűjteményeket a lehető legjobb módon használjuk fel, annak érdekében, hogy jobb jövőt építsünk. Szeretném, hogyha erre kerülne a hangsúly. Köszönöm, Szvedrova kollega következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Když jsem si eh, četla tuto zprávu, tak jsem si uvědomila, jak je... Ahogy átolvastam a jelentést, tudatámra ébredtem annak, hogy mennyire fontos számunkra ez a téma, és ez a vita is tulajdonképpen pontosan a gyökeréhez vezet annak, amit Európa kulturális örökségének és gazdagságának kell neveznünk. Néhány dolgot szeretnék csak megemlíteni, amelyet pozitívnak tartok a jelentésen belül. Például azt a tényt, hogy a jelentés abból indul ki, hogy képesek vagyunk az örökséget megőrizni nincsen ugyan az európai kulturális örökségre vonatkozó adatbázis, adatbank, de reméljük, hogy 15, 2015-ben már elkezdődhet az ennek a kidolgozására irányuló munka, hiszen nagyon fontos, hogy nyilvános, hogy, hogy hogyha állami, állami forrásokat használunk föl az őrzésére, akkor képesek legyünk felmérni, hogy miről is van szó. Ezt alá kell tehát húzni a jelentésben. Ez a jövőbeni munkánk számára elengedhetetlenül fontos. A jelentésben jónak tartom azt is, hogy a tudományos tevékenységre nagy jelen, nagy súlyt fektet, és hogy a kulturális örökség elterjesztésének folyamatára, valamint arra, hogy a kulturális emlékműveknek milyen nagy jelentősége van, és hogy ezeknek a megőrzése mennyire fontos. Talán hiányosságnak nevezhető viszont az, hogy a, hogy a nem materiális kulturális örökség nem domborodik ki eléggé. A jelentés ugyan beszél arról, hogy vannak materiális és immateriális javak is ebből a szempontból, de nincsen megfelelő egyensúly a két fogalom között. Túlságosan nagyon nagy hangsúlyt kapnak a kézzelfogható emlékművek és kulturális örökségi kulturális örökség kézzelfogható részei, de van egy csomó olyan dolog, amely a kulturális örökségünk része, de nem kézzelfogható tárgy vagy épület. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a megőrzése is nagyon fontos, ezeknek a megőrzésére is használni kell a, az európai forrásokat. Integrált megközelítést kell tehát alkalmazunk. Január 17-én indult el egy olyan éves projekt, még pedig az Európai Kulturális Város projektje, amelyet ebben az évben Pilzen városa szervez. Ők lesznek Európa Kulturális Fővárosa, és egy, az egyéves program most indult el ennek keretében. Ez pontosan egy integrált megközelítést próbál bemutatni a kulturális örökség területén is. Bizonyos javaslatokat ad azt illetően, hogy milyen tartalmú kell, hogy legyen ez az integrált megközelítés. Különösen azt szeretném ezek között aláhúzni, hogy a művészeti oktatás jelentősége milyen nagy. A jelentésben szerepel ugyanez a fogalom, de egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellene kapnia. Tehát a művészeti oktatás, a művészetre nevelés egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon. Malagár úr beszélt arról, hogy az európai kulturális örökség fogalmát egy kicsit jobban kellene használnunk, de ezt megtesszük tulajdonképpen, hiszen az európai kulturális örökség napjait szoktuk megrendezni, ez a ez a dolog már megvan, de lehet, hogy nem ismételjük elég gyakran ezt a kifejezést. márpedig az európai megközelítés ezen a területen mindenképpen hozzáadott értéket képvisel. A kulturális örökséget nemzeti eszközökkel szinten is kell gondozni, de európai eszközökkel is. Lengyel kollégámnak nagyon jó ötlete volt az, hogy egy elméleti bevezetőt kéne írni, és el kell gondolkodni arról, hogy tulajdonképpen mi maga a kultúra, és hogy az Európai Unió hozzáállása a kultúrához milyen kell, hogy legyen, illetve az, hogy nem szabad túlságosan központosított szemben, e, illetve központosított eszközökkel hozzányúlni ehhez. Az Európai Unió motivációt, ösztönzést adhat e, a kultúrához és a kulturális javak megőrzéséhez e, olyan támogatást, amelynek segítségével a tagállamok elkötelezhetik magukat arra, hogy megőrzik a saját kulturális örökségüket. Tehát ez nem egy Európából felülről jövő parancs, hanem egy, egy olyan javaslat, egy olyan ajánlat, amely hozzájárul ahhoz, hogy az adott tagállamok a saját kulturális örökségüket a megfelelő módon tudják menedzselni, őrizni. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a koordináció módszere az, amely leghasznosabb a kulturális örökség megőrzése terén és az elméleti bevezetőt is jó ötletnek tartom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon röviden fogok szólni, mert már nagyon késő van, hosszú volt a nap. Úgy gondolom, nem csak a saját nevében beszélek, amikor azt, mond, azt mondom, kötelességünk a kulturális örökség megőrzésének biztosítása. Rengeteg különböző országot és kultúrát képviselünk, és ez maga ez a sokszínűség önmagában vonzó dolog. Giacono úr, felszeretném hívni a figyelmüket arra, hogy ő professzionális színész, tehát belülről ismeri a szakmát, és láttam már munkában úgy, hogy hozzá tudom tenni, hogy kiválóan teszi ezt a dolgát. Ezért megemlíteném azt is, hogy a digitalizáció és az archiválás nagyon fontos ez e, a kulturális örökség szempontjából is, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy a kulturális örökség sokszínűségét megőrizzük, és jobban megértsük közös múltunkat valamint jobban megismerjük és jobban meg tudjuk érteni szomszédainkat is. illetve már más népeket. Ez különösen akkor fontos, amikor katasztrófa ütbe, illetve olyan esetekben, amikor a kulturális örökség védelme nem egészen könnyű feladat. <laughs> Because it's over the, the micro, I imagine that you want to continue. Uh, úr. Voglio la szeretném túlfeszíteni a húrt, próbálok röviden hozzászólni. Nézzük a részvétel témáját. Örülök annak, hogy Diakono úr utalt egy olyan dologra, amit, amit, amiben, amit én is megtapasztaltam már, egy római egy római színházról van szó, aminek az esetében fölmerült a veszélye, hogy ezt bezárjuk, de a kerület lakossága kiment az utcára, és elkezdett tiltakozni ez ellen, tehát gyakorlatilag felhördültek. Nagy, nagyon sok olyan helyzet van, amikor fölmerül egy-egy kulturális közjó túlélésének problémája. Rómában, a Trastevere kerületben van egy nagyon híres régi mozi, amit bingó teremnek kívánnak átalakítani. és a e helyi lakosság ezt nem fogadja el. Ez egy történelmi filmszínház, Fellini filmeit játszották itt. Annak semmi értelme, hogy bingó terem legyen belőle, ahol nyugdíjasok mennek el játszani, úgyhogy közben a helyi maffia figyeli őket. Nos, azt gondolom, hogy Trasteveréről van szó, ugye? Mondja az elnök. Igen. Tehát véleményem szerint meg kell nézni azt, hogy milyen eszközeink vannak. A kulturális örökség közjó. Nekünk Európában, Olaszországban rendkívül nagy a kulturális örökségünk, nem csak azért, mert nagyon jó a művészeink, vagy nagyon sok volt a mecélás, aki fizette a sok művészt, de a háborúkon, a katasztrófákon, a háborúk alatt, a katasztrófák alatt ezeket a közjavakat védték az emberek, mint hogyha ők lennének a tulajdonosai. Tehát ezt a fajta részvételt el kell ismerni. Ma az az elképzelés Olaszországban, hogy egy színház, egy filmszínház, vagy egy kulturális öm, intézmény körüli lakosokat meg kell kérdezni, hogy mi a hogy mi a célunk ezzel az intézménnyel, nem annyira egyértelmű, mint mondjuk a reneszánsz idején, amikor ez természetes volt. Most ezen kéne elgondolkodni. Köszönöm. Helga Trüppel az utolsó. Uh, I only wanted to give a short... Csak röviden szerettem volna Krasznodemszki úr megjegyzésére reagálni. A annak ellenére, hogy tudom, hogy nem megfelelő a rövidségét, de minden esetre azt tudom, és az igaz tényleg, hogy a kultúra nem mindig jó dolgokról szól. Konfliktus és konfliktust is jelenthet, bajt is jelenthet. De az európai eredmények szintjén azt mondhatjuk, hogy a kultúra legelső sorban a nyílt vitát jelenti, és azt, hogy, a, azt, hogy dialógus folyhat, azt, hogy szabadság, szólásszabadság létezhet, de ugye az második világháború után kezdtük, kezdtünk képesek lenni arra, hogy együtt éljünk egymással, de mivel a szélsőségességek még mindig megvannak, ezért azért vannak határai a demokratikus kultúrának is. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy világossá kell tennünk azt, nem csak, hogy mi a kultúra, hanem hogy mi a kultúra demokratikus értelme és ezért kell nekünk ezt belül is és külső kapcsolatainkon keresztül is legelsősorban ezt népszerűsíteni hogy a, hogy a kultúra elsősorban a különböző felfogások közötti jó párbeszéd, ami egy, azt is megelőzi, hogy a szélsőség, illetve az erőszak eluralkodjon. Köszönöm ezt az utolsó hozzászólást is, a trüpper részére teljes mértékben egyetértek, nagyon jó volt a vita, Diakonó úr. Nagyon odafigyelt erre a kérdésre, és mi is odafigyelünk rá. Március 24-én fogunk erről szavazni, és júniusi plenárisra kéne ennek elkerülnie. Most a kulturális főigazgatóságról Sakitánó doktornak adom meg a szót. Nem tudom, hogy van-e hozzá tennivalója ezzel kapcsolatban. Még egy dolog. Akik kitartottak mostanáig, azoknak elmondom azt, hogy a és Végazgatóságtól egy nagyon fontos nagyon fontos előadást fogunk meghallgatni, a Kreatív Európa program végrehajtásának jelenlegi állapotáról fog beszámolni, úgyhogy maradjon, akit ez érdekel. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nagy érdeklődéssel hallgattuk az Európai Parlament eme jelentésének első eszmecseréjét a kulturális örökségről. Tudomásul vettük a bizottság, a szakbizottság véleményét, illetve Diakonó úr véleményét. Elsődleges válaszként Diakonó úr kérdésére hadd válaszoljak. Az új programokban a kulturális örökség támogatását két kiegészítő dokumentumban kommunikáltuk, magában a nyilatkozatban, az Európai Kulturális Örökségről szól ez, Ebben azt nyilvánítja ki az Európai Bizottság, hogy a létező, szakbiz... a létező szakpolitikákban hogyan kell a kultúrás örökséget megvédeni. Ezt úgy fogalmaztuk meg, és úgy van ez prezentálva, hogy széles körben hozzáférhető, illetve az összes hivatalos nyelven elérhető. Aztán Aztán van egy másik jelentés, ahol az összes egy, egy úgynevezett mapping report, ahol az összes ehhez kapcsolódó programot felsoroltuk, ez csak angolul van, és célzottabb közönségre számít. Azon illetékesek, illetékeseknek írtuk ezt, akik a kulturális örökség kérdésével foglalkoznak a tagállamokban. Az Európai Bizottság szándékában az áll, hogy ezt a mappinget, ezt a feltérképezést folytassa, de olyan tervünk nincs, hogy ezt minden nyelvre fordítsuk, ennek költségvetési okai vannak. Lehetetlen lenne ezt ezt folytonosan e, lefordítani, hiszen mire lefordítjuk, addigra már lehet is készíteni a következő jelentést. Aztán a második kérdés arról szólt, hogy a kultúra és örökség témájában a bevált gyakorlatok cseréje megtörténjen Európai Uniós szinten. Örömmel számolhatunk be arról, hogy, egy új, hogy, hogy a főgazgatóság egy új platformot hozott létre. Ez egy olyan adatbank, amelyben a támogatott programok, projektek vannak benne, és kutatni is lehet, rá is lehet keresni bizonyos projektekre. A tanács egy új kulturális munkatervet fogadott el tavaly, itt az örökség az egyik prioritás. 2014-2018-as időszakra van itt a munkaterv. a résztvevő igazgatás a kulturális örökségek kezelésében, az az első téma, amivel foglalkozik ez a dokumentum, a második pedig arról szól, hogy az örökséggel kapcsolatos ismereteket, készségeket hogyan lehet átadni. Tehát a legfőbb téma itt a bevált gyakorlatok átadása az illetékesek között, tagállam illetékesek között. A koordináció nyílt módszerén keresztül a társadalom, a civil társadalmi szervezetek, illetve az oktatási szervek véleményére is és részvételére is számol, számítunk. Egyébként, ami a kreatív Európát illeti, a városok és a régiók közötti partnerségi tanulás programot indítottunk el. ez vonatkozik a kulturális örökségre. Eszmecseréről van szó, tehát közvetlen kapcsolatot, kapcsolatról, régiók, városok között tanulmányutakról van szó, és a cél, hogy a lehető legtöbb érdekelt féllel fel tudjuk venni, illetve fel tudják venni a városok a kapcsolatot. Harmadik kérdés. az Európai Kultúrás Örökség évének javaslatát vetette föl a jelentéstevő, ezt majd idővel megtárgyalja a bizottság. Ennyit szerettem volna mondani, megköszönöm a meghívást, és hadd mondjam el azt, hogy el fogunk gondolkodni az itt hallott kérdésekről, és mindenképpen lesz még ennek jövője. Köszönöm. Köszönöm szépen, segítenó asszony mondja az elnök. Valóban nagy szükség van arra, hogy halljuk, halljunk a fejleményekről, mindig történik valami. Mindenkinek köszönöm az aktív részvételt a vitában. Most pedig Mányek doktornak adom meg a szót, eszmecserére kerül sor a bizottsággal a Kreatív Európa program végrehajtásának jelenlegi állásáról. La présidence, la présidente. Köszönöm elnök asszony a szót. Ha megengedi, franciául beszélnék. A Kreatív Európa program jelenlegi állásáról Ma délelőtt Navracsics biztos úr, aki a kultúráért felelős biztos, már tájékoztatott erről. Két dologról szeretnék beszélni. Először is tájékoztatnám a kulturális szakbizottságot azon keretekről, amelyeken belül a Kreatív Európa programot kezeljük. Mielőtt még rátérnék a nagy vonalakra arról, amelyről, amelyet tettünk 2014-ben, amit teszünk 2015-ben és 2016-ban, hogy a bizottságot teljes mértékben tájékoztassuk. Elnök asszony engedelmével, elnök asszony elnézést kérek, hogy félbeszakítom, Oktatás és Kulturális Főigazgatósági képviselő van körünkben. A, köszönjük, hogy eljött. A Connect főigazgatóságot képviseli a kolléganő, akit szintén örömmel üdvözlünk körünkben. Pontosan én is ezt akartam mondani, köszönöm, elnök asszony. Nos, a Kreatív Európa programot három szinten kezeljük. Politikai, operatív, illetve adminisztratív szinten. Úgy gondolom, hogy egyértelmű most már, hogy mi a helyzet a politikai keretekkel, megvan a jogi alap. 2013. december 11-én került jóváhagyásra, ezt mindenki jól ismeri. Megvan a kulturális munkaprogram 2015-18 időszakra, ezt a tanács is elfogadta november 25-én, tavaly. Ez a kulturális stratégia, amelyet az elkövetkezendő három év során követni fogunk. Végül pedig Megvannak a politikai ö, útmutatók. Tavaly a Jean-Claude Juncker elnök úr, ö, mikor ö, hivatalába lépett, tájékoztatott erről is minket. A biztosok ö, levelében két ö, bekezdés található a program kezelésére vonatkozóan. Navracsics úr levelében, aki ma délelőtt járt nál önöknél, illetve Öttinger úr vonatkozásában, aki a digitális piacért felelős. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni. Ami Navracsics urat illeti, feladata, hogy támogassa a kultúrát, mint katalizátort, hogy az ágazat maximálisan hozzájáruljon a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, főleg a fiatalok körében támogatva kulturális sokszínűségünket, illetve Európa kulturális ágazatainak támogatásával, hogy új közönséghez juthassanak el a Kreatív Európa program felhasználása segítségével, mégpedig a lehető legjobb módon. Öttinger úr levelében az áll, hogy feladata az, hogy támogassa a kreatív iparágak fejlesztését, a sikeres európai média és tartalomipar ágat abban, hogy eljusson új hallgatósághoz, hogy a digitális egységes piaci körülményekhez alkalmazkodjon. Tehát két biztos is együtt kell, hogy működjön a program kezelése érdekében Navracsicsulnak. általános koordinációs feladatai vannak, Öttinger úr pedig A kreatív iparágok fejlesztése az egységes digitális piac támogatása területén kell, hogy tevékenykedjen. Öttinger úr, ahogy Navracsics úr is említette, a szerzői jogok felülvizsgálatára vonatkozó feladatokkal is rendelkezik. Nos, ami az operatív keretet illeti. Ahogy önök is tudják, a közelmúltban történtek itt változások. A médiákért Lufjana Kálde kolléganőm a felelős. Ez az Oktatás és Kulturális Főigazgatóságból a Connect főigazgatóságba került. Ennek az volt a jelentősége, hogy jobban közelíthessük egymáshoz a politikákat, szakpolitikákat és a programokat hogy a média alprogram, illetve az egységes digitális piac közötti kapcsolatot is jobban közelítsük. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egybeolvadott olvadtak ezek a programok. Továbbra is integrált programokról van szó, jogalapjukat mindenképpen az egyes elemek határozzák meg. 2014-ig a, a két egységben, két alosztályon foglalkoztak ezzel a programmal. Korábban most két különböző főigazgatóság égisze alá tartozik, de továbbra is a bizottság felelősségi körében, és olyan célkitűzésekkel, amelyeket a program jogalapja megfogalmazott. Ami az adminisztratív keretet illeti, nyilván a változtatásoknak megfelelően ezt is alakítani kellett. Azonnal ideiglenes intézkedéseket hoztunk november 1 és a két érintett főigazgatóság hamarosan egy úgynevezett Memorandum of Understanding-et fog aláírni a közös feladatok érdekében, és elnök asszony engedelmével kolléganőm folytatja ennek ismertetését. Most engedjék meg, hogy angolul folytassam. Kicsit részletesebben elmagyarázom, hogy jelenleg működésbeli és adminisztrív szempontból hogy működtetjük ezt a programot. A másik mikrofont kapcsolják ki, sőt úgy tűnik, hogy kettő mikrofon van bekapcsolva, jó lenne, hogyha csak egy lenne, amiben ön beszél. Köszönöm. Tehát az administratív és működ, működtetésbeli vonásokról fogok szólni, amelyek a program integrált jellegét erősítik. A média alprogramot a Digi Connect menedzseli, a másikat, a kultúrát a a másik főigazgatóság, és a közös programokat pedig mind a kettő közösen menedzseli. Szorosan működünk a Task Force eh, platformján, ez gyakran tart találkozókat, és az egész programra nézve releváns kérdésekről beszél. Először is a munkaprogramok előkészítéséről van szó, amelyeket bizottságüléseken teszünk meg, aztán a harmadik országbeli jövőbeni résztvevőkkel is tárgyalunk, a program monitorozásáról is tárgyalunk, a végrehajtásáról is, és a végrehajtó ügynökségekkel tárgyalunk arról, hogy hogy lehet legjobban végrehajtani a programot, és a 2016-os költségvetéssel kapcsolatos kérdésekről, valamint a 2015-ös költségvetés végrehajtásáról is tárgyalunk. Megpróbáljuk mindenképpen <clears throat> egységes csoportban végezni a munkát, Tavaly is, és az idén is összegyűjtjük azokat a szakértőket, azokat az embereket, akik a média, illetve a kultúra programokkal foglalkoznak. Szeretnénk, hogyha ezeket a programokat mindig ugyanazok kezelnék, és, és végig tudnák vinni. Egy hét múlva lesznek ilyen találkozók ezekben az alcsoportokban. Köszönöm. Donc, euh, j'en viens maintenant à la... Tehát jön a második része a beszámolónknak, nevezetesen, hogy beszámoljak a Kulturális Szakbizottságnak arról, hogy mit tettünk, amióta hatályba lépett a program. 2014-el kezdeném, ez volt az első éve a programnak. Azonnal szembesültünk egy nehézséggel. 2013-ban fogadták el a jogalapot. Így aztán négy hónapos késéssel indítottuk rögtön a programot, a normális évekhez képest. Ugye általában a pályázatokat a nyár végén írjuk ki, hogy ezeket ki lehessen értékelni. Nagyon rövid, nagyon gyorsan sikerült a pályázatokat kiírni és elbírálni. 2013 végéig sikerült megtenni, nem volt könnyű, de sikerült ezt elérni a munkatársak jó indulatának hála. Aztán a 2015-ös munka programot elkezdtük ki, ki dolgozni. Nyilvánvaló okokból szükség volt arra, hogy siessünk, és az első évben, az első év tapasztalatát már felhasználtuk a második évben. Az 2014 márciusában tartottuk az első bizottsággyűlést erről, alapvetően a munkacsoport, munkatervről beszéltünk, és a referatúrákról, ahogy ezt a kolléga elmondta, ezeknek a referatúráknak közelítés, közelítése gyakorlatilag jól történt meg, és ez látható az összes tagállamban. Arról szeretnék még beszélni, hogy sikerült a határidejüket tartani a pályázatok elbírálásánál. Ez nagyon fontos a kreatív és kulturális ágazatban, hiszen ugye azok, akik eddig kedvezményezettek voltak, szerették volna folytatni ezt a státuszokat, ezt sikerült elérni, hiszen az ügynökség kiválóan dolgozott, sikerült tehát a jó kezelés, a jó menedzsmenti gyakorlatokat fenntartani, és ez nagyon jót tett a Kreatív Európa programnak. Itt nagy, véleményünk szerint nagyon kicsi az esélye a családnak, a, a csalásnak ezen program esetében, és a nem megfelelő kezelést is gyakorlatilag ki lehet zárni. Sikerült felhasználnunk az ágazaton át nyúló ö, sorokat. Nem voltunk biztosak a 2015-ös költségvetésben, ugye ez csak tavaly tavasszal ismertük meg, erre gondolom emlékszik elnök asszony csökkentek a program, csökkentés történt a program esetében, így aztán megpróbáltunk biztosra menni, hogy a, az ágazatokon át nyúló sorokat, sorokban megmaradt összegeket próbáltuk elosztani. Ne felejtjük el, hogy a megvalósulási görbe egyáltalán nem kiegyensúlyozott. 2013-ban kultúra plusz média 186 millió, és, és 179 milliót kapott csak a tavalyi évben a Kreatív Európa, és még mindig ez alatt vagyunk idén. A jövő évben viszont 196 millió euró lesz majd a költségvetés. Hát így nehéz rugalmasan kezelni a cselekvéseket, cselekvéseket a fellépéseket. 2014-ben kommunikációs, intenzív kommunikációs fellépésünk is volt. Több tagállamban is intenzíven léptünk tehát fel, vizuális identitást is létrehoztuk a programnak, a weboldalunkat felfrissítettük, és még egy Facebook oldalt is elindítottunk, ahol már több mint 15 ezer követőnk van. Ahogy azt Erménia mondta, van egy Valor nevű eszközünk, ami működik, és ezt meg lehet tekinteni weblapunkról, és ez lehetővé teszi, hogy az összes projektet megtekintsük, megtekintsük amit a Kreatív Európa finanszíroz. Az első év tehát a program történetében nem volt tökéletes, de véleményünk szerint azért kielégítő volt, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy csak decemberben írták ki a pályázatokat, és az új jogalapot is figyelembe kell tenni, ez nagyon nagy változást jelentett. A prioritásaink közül kettőt sikerült megvalósítani, egy a határidők betartása, ez nagyon fontos a folytonosság miatt, illetve a projektek minőségeivel kapcsolatban itt nem történt semmilyen minőségbeli csökkenés. Természetesen még azért lehet javítani, a program iránymutatásait még lehet világosabbá tenni, úgy vélték a programban résztvevők, vagy a projektekben résztvevők, hogy ez nem mindig egyértelmű, illetve a szakértők szerepét is világosabbá kell, világosabbá kell tenni a pályázatok értékelésekor. Aztán a különböző referatúrák szerepét is tisztázni kell. Aztán a pályázati eredmények elbírálása perezett eredmények kommunikációját, itt az elvirálás feltételeit is jobban kell tudni elmagyarázni, és nagyon fontos, hogy a nagy projektek és a kis projektek közötti egyensúlyt sikerüljön meg teremteni, erre idén fogunk nagy erőkkel törekedni. Ami a 2015-ös évet illeti, hogy erről is beszéljek, április 28-án fogjuk elfogadni a 2016-os évre vonatkozó tervet. Az ügynökséggel sikerült elérni azt, hogy javítsunk az elbírálás, a pályázati elbírálás feltételein, innovatív fellépéseink lesznek az, ágazati, az ágazatokon át ívelő témában. A két évenként megrendezendő kulturális fórumokat fogjuk kihasználni. Ez egyfajta joint venture a főigazgatóságunkkal, illetve pályázati felhívásokat is el fogunk próbálni, de most már a normális határidők betartásával, tehát nem évvégén, hanem nyár végén fogjuk kiírni a pályázatot. Végül, de nem utolsó sorban elkezdjük a tárgyalásokat a garancia eszközökkel kapcsolatban. Ezt a DG Connect fogja vezetni, és hogyha megengedi elnök azt, hogy ismételten Luciának adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden mondom el. Ahogy tudják, a kulturális, kreatív ágazat támogatása, illetve finanszírozáshoz való hozzájutása, és különösen a KKV-k financiális támogatása ennek az eszköznek a célja. Szeretnénk tehát ezen keresztül a, az ezen a területen működő KKV-k lehetőségeit növelni. A legnagyobb hozzáadott érték ennek az eszköznek az a kapacitás értékelő rendszer, amely a bankok számára könnyebbé teszi azt, hogy milyen, milyen, milyen tökével rendelkeznek, milyen eszközökkel rendelkeznek a KKV-k. Ez a kölcsönfelvétel szempontjából fontos. 121 e, millió euró áll 2016 és 2020 között erre rendelkezésre, és 5,6 százalékos áttét, tőke áttételi hatással számolunk, tehát több mint 520 millió eurónak megfelelő támogatást fog ez jelenteni. Az Európai Befektetési Alap segít majd ebben. Igaz, hogy ez velük folytatott együttműködés formálisan még nem kezdődött meg, de a tárgyalások már folynak arról, hogy hogy tudunk együttműködni ezen a téren. Tehát az a szándékunk, hogy formálisan kezdjük meg a tárgyalásokat márciusban, és zárjuk le azokat még a nyár előtt, nyári szünet előtt. Ez lehetővé teszi majd azt, hogy a kapacitás értékelő rendszert már 2015-ben elindítsuk, és elkezdjük tervezni, és 2016-ban a gyakorlatban is elkezdhessük használni. Az általános tájékoztatót azzal zárnám, hogy a 2016-os éven átfutnék. Ahogy ezt Lucia is mondta, a harmadik csomag indul be a bizottság részéről, illetve visszatérnék még az pénzügyi intézkedésekre. Ebben az évben lesz remélhetőleg az első filmművészeti fórum is, ez a bizottság kezdeményezése volt, ma már a Connect főigazgatóság égisze alá tartozik ez a téma, és erre 2016-ban kerül sor a bizottsági közlemény alapján, amely tavaly született meg. Végül pedig 2016-ban kezdünk felkészülni a program félidős értékelésére, ugyanis a 18-as cikk, a jogalap erre kötelez minket, hogy a tanács és a parlament elé beterjesszük 2017 előtt mindezt, ehhez időre van szükségünk, úgyhogy 2016-ban már elkezdjük az értékelés elkészítését. Elnök asszony, elnök asszony, hölgyeim és uraim, ennyit szeretünk volna elmondani. Természetesen, ha bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre. Elnök, köszönöm szépen ezt a közös beszámolót. Két kollega két szót, ha csak más nem csatlakozik hozzájuk, Nos, ami a késekedést illeti, nyilván ez annak tudható be, hogy a két főigazgatóság munkáját meg kellett szervezni. Engedjék meg, hogy egy dolgot megkérdezzek. A koordinációs felelősségi körre utalnék a programot vonatkozóan. Ez továbbra is megmarad az előző főigazgatóságnál. A Connect főigazgatóság lesz a média részért felelős, de úgy gondolom, hogy van koordinációs feladatkör is. Másodszorban volna további információ? Mert értem, hogy 2014-ben még csak feltételezések születtek, de úgy tűnik számomra, hogy voltak olyan projektek, amelyek megrekedtek. Nem tudom, hogy a lényeget illetően van-e valamilyen ö, információjuk, hogy ö, a kérvények hogy érkeztek be, stb. stb. stb. Tehát szeretnénk ezzel kapcsolatban további részleteket. Most azonban Trüppel kolléganőnek adom meg a szót, majd egy további hozzászóló kap szót, ha nincs más. Köszönöm, Szilvia. Már felvázolt egy sor dolgot, de azért még visszatérnék pár kérdéshez, többek között a kulturális uh, kérdésekhez. Sokkal kevesebb együttműködési program, illetve kulturális program lesz kiválasztva ebben az évben, mint azt előre jeleztük Szeretném tudni, hogy miért. Aztán az eljárások egyszerűsítéséről, a dokumentumok egyszerűsítéséről beszélnek. Kinek a számára? kik az egyszerűsítés potenciális haszonélvezői, potenciális haszonélvezői. Amikor beszélek az téren dolgozókkal, e, e területen dolgozók, azt mondják, hogy egyre nagyobb fokú az adminisztráció, egyre bonyolultabbak a dokumentumok, és ez elveszi a kedvüket attól, hogy egyáltalán foglalkozzanak ezzel. Hogy képzelik, hogy tudják egyszerűbbé és felhasználóbarátabbá tesz, tenni ezeket a dokumentumokat, hiszen pontosan teljesen ellentétes célokat érünk el azzal, hogy bonyolultak a dokumentumok. Aztán a kis méretű projektek, amelyek az EU szintű kulturális cselekvések, fellépések gerincét képezik, hogy vonjuk be minden tagállamot ebbe, és hogy tudjuk a megfelelő földrajzi egyensúlyt felállítani. A médiával kapcsolatban a projektek és a fesztiválok eh, eh, jogosultságát hogy döntik el, és a média eh, bírálóbizottságaiba hogy választanak szakértőket. A kölcsöngarancia 2016-ban kezdődik, azt mondják, a pénzügyi közvetítők megválasztása, kiválasztása hol tart, és melyik főigazgatóság felelős ezért kommunikáció, több weboldal is létezik, a két, a két főigazgatóság felől. Egyrészt nem felelnek meg a tartalmak egymásnak, másrészt pedig csak angolul elérhetők egyelőre ezek az oldalak, ami szintén nem előnyös. Köszönöm. Köszönöm Helga, köszönöm ezeket a nagyon pontos kérdéseket. Diakonum kolléga jelentkezik, nem tudom, van-e még valaki, és utána majd meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Egy kis zárójelet szeretnék itt most megnyitni. Még az is elképzelhető, hogy megváltozik a véleményem a kulturális örökséggel kapcsolatban. Az is lehet, hogy kicsit provokálok majd, egy ilyen témában, ami mindenki érdeklődésére számot tarthat. Figyelembe vettem az összes dolgot, amit ma hallottunk, és ahogy már elmondtam a kezdetekben, megköszönném az összes árnyékirányítéstevőnek, hogyha felvennék velem a kapcsolatot. Jó lenne, hogyha előbb-utóbb leülnénk, és akkor javíthatnánk valamit ezen a jelentése. Hát ez egy szolgálti közvelemény volt, ahogy szokták mondani. Jó, én is szeretnék egy kérdést föltenni, sőt többet. A pályázatok számos területen letek írva, vagy szoktak írva lenni. Több mindentől függnek a dolgok, költségvetéstől, stb. stb. és a, azon is múlik a dolog, hogy az előjelzésekhez képest pontosan mennyi költségvetés lesz még végül is. Trüppel asszony kérdezte a pályázatok elbírálásának feltételeit. Úgy tűnik, hogy megváltozott a szakértők bevonásának módja. A pályázatok elbírálásakor, immáron nem kollegiális módon történik az elbírálás, hanem egyénileg, online módon, egy-két-három ember alkot egy ilyen szakértői csoportot, szeretném tudni, hogy Jól értettem egyrészt, másrészt pedig, hogy önök szerint ez hatékonyabb-e, avagy egy kicsit túlságosan száraz e, ez a módszer, hiszen gyakorlatilag nincsenek, nincsen emberi kontaktus. Aztán az új pénzügyi eszközzel kapcsolatban kérdezném, hogy, hogy Tudom, hogy még nincs minden kialakulva, de egy nyilatkozatot tett a bizottság. Tehát kérdezem, hogy a, a jegybankok tudatában vannak-e annak, hogy miről van itt szó, hiszen ez egy hatalmas lehetőség. Még egy dolog, a Kreatív Európa keretén belül a bizottságnak 2015. júniusáig meg kell valamit valósítani a kulturális és kreatív indikátorokkal kapcsolatban egy végrehajthatósági tanulmányt kell megvalósítani. Erről mi a véleményük? Prego, non ho detto prego. Parancsolj, elnézést, elfejtettem azt mondani, hogy parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul fogok most beszélni, mert angolul van meg az anyagom. Maybe I will start by giving... Talán azzal kezdeném, hogy plusz információt adok a projektek számáról, tehát hogy 2014-ben hány projektet támogattunk az első pályázati kiírás során a kulturális programokat fogom inkább elmondani, de azért a médiáról is beszélek majd. Kicsit különbözik a rendszer, ezért nehéz elválasztani a kettőt. Kulturális programoknál kooperáció, együttműködés, projektek. Itt 411 pályázatot kaptunk, ez sok. Ebből 58 58 ilyen együttműködési projektet finanszíroztunk, 21 nagyot és 37 kicsit. Összesen 14 millió eurót tesz ez ki. Ez kicsit több, mint az előző évben, de összességében kevesebb pénzzel kellett gazdálkodni tavaly. Ez volt tehát az együttműködési projektek helyzete. Véleményünk szerint itt kielégítő az egyensúly a különböző ágazatok, országok között. Több mint 400 kulturális és kreatív szervezet vett részt a kiválasztott projektek végrehajtásában, ez is sok. A második téma a hálózatok téma. Itt 58 pályázat érkezett, ebből 22-t finanszíroztunk. Összesen 4,4 millió eurós értékben. Itt 330 tagú hálózat összességről van szó, tehát nyilván ezt bele kell számolni. Itt a földrajzi lefedettség nem olyan jó, mint az előző kategóriában. Nagyon sok a belga hálózat, de ennek is van egyfajta strukturális hatása a hálózatok általában az intézmények közelében vannak, hogy könnyebben hozzájuthassanak az információhoz. Aztán sok az újra pályázó, de a folytonosságot is meg lehet figyelni, hiszen egyikében a másikra nem változik olyan sok dolog, tehát itt kielégítő a kiegyensúlyos. Aztán műfordítás a harmadik téma. 360 pályázat érkezett, 24-et választottunk ki, 24 projektet összesen 3,5 millió értékben, ez egyébként sokkal több, mint amit kultúrára szánni szoktunk. Tehát a műfordítás esetében nagy emelkedésről, finanszírozási emelkedésről beszéltünk, aztán a negyedik kategória platformok, ez a leginnovatívabb kategória, hiszen ez korábban nem a kultúrához tartozott. 24 pályázat érkezett, ebből 5-öt finanszírozunk, finanszírozunk platformot 2,2 millió összegben. Két dolognak körülünk egyrészt sokféle ajánlatot kaptunk, vagy pályázatot kaptunk ország országok közül összesen 26 ország pályázott, és sokféle projekt volt. Örültünk annak, hogy a pályázók felfogták, hogy miről van szó, hogy találkozanak egymással a művészek, hogy jó, és az, hogy jó művészi produktum keletkezzen. Idén is lesz egy pályázati kiírás, hiszen úgy véljük, hogy nagyon ígéretes ez a fajta munkamódszer. Nézzük a médiát. Lucia fog valamit erről mondani, de végül is 2014-ben én vezettem ezt az ágazatot is, talán elfogadja ezt Lucia. Eléggé nagy az automatikus, automatizálási fok a médiában. A, a fejlődés, fesztiválok, egyéb témákban alapvetően a folytonosság elve győzedelmeskedett, de voltak új kategóriák is. Az egyik a néző közönség fejlesztése. Hát túl jó eredmények nem születtek, talán azért, mert nem volt egyértelmű az iránymutatások, hogy miről is van szó. Ezt kéne talán javítani idén. Aztán az online forgalmazás volt még egy új kategória. Itt a forgalmazás új formájáról van szó, ez szeptemberben indult, most folyik még az értékelés, illetve a videójátékokkal kapcsolatban is volt egy új kategória. Nagyon nagy volt az érdeklődés ez iránt, Tehát ez, úgy tűnik, hogy ez az ágazat érdeklődik programunk iránt. Végezetül fölül kellett vizsgálnunk azt, hogy az úgynevezett mozi hálózat ö, témában hogyan működünk együtt a korábbi partnereinkkel, Európa Cinema nevű volt ez a partner, ez volt a, ez volt a neve, erről Lucia fog beszélni. Köszönöm. Mielőtt a konkrét esetre utatnék, utalnék, általános adatokkal szolgálnék, ahogy Michel is utalt. A média részről értékelés készült, néhány százalékos számot engedjenek meg a 2014-es kiosztásról. Az oktatás kb. 7%-át kapta annak a költségvetésnek, amely rendelkezését 2014-ben, fejlesztés 19%-ot, a különböző sorozatok, nemzetközi produkciók 12%-ot összesen, úgyhogy láthatják, hogy a pénz zöme a gyártást utáni időszakra fordítódott a forgalmazásra, a reklámra, a piacra jutásra. A forgalmazás az olyan 4-6 százalékát teszi ki a teljes költségvetésnek. A forgalmazáson belül az automati, automata és szelektív kapja inkább a pénzeket. Az Európa Cinema nagyon fontos kedvezményezetje volt a programnak, rendszeresen eszmecserét folytatunk velük, főleg azért, hogy arra ösztönözzünk, hogy a jó minőségű Európai Uniós termékek eljussanak a lehető legnagyobb közönséghez, főleg ott, ahol nem nagyon sok mozi van. Úgyhogy arról beszéltünk, hogy milyen innovatív módon lehet, főleg Kelet- és Dél-Európában nagyobb hozzáférhetőséget biztosítani ezen igen jó minőségű termékekhez. Ennyit szerettem volna elmondani erről. Nos, ami a többi kérdést illeti, Trüppelasszony azt kérdezte, miért volt kevesebb együttműködési program. Egész egyszerűen azért, mert alacsonyabb a költségvetés, úgyhogy közvetlen a kapcsolat a pénzügyi támogatás között, illetve a amelyet biztosítani tudunk az ilyen jellegű együttműködésre, illetve a költségvetésben rendelkezésre álló pénzek között. Ahogy említettem, 2016-ban sokkal több ilyen jellegű programot tudunk majd finanszírozni. Trüppel asszony említette, hogy eléggé bürokratikus az egész rendszer. Sajnos csak helyesen tudok, Elektronikus nyomtatványokat vezettünk be azonban, és ezek még nem föltétlenül épültek be a projektekbe. Egyébként csak bizonyos esetekben tudtunk általányt bevezetni, itt nem igazán kaptunk még visszajelzéseket az érintettektől. Nagyon sajnálom, hogy tovább nem tudtuk egyszerűsíteni a program kezelését, mindazonáltal sajnálatos módon ez annak következménye, hogy ezen programok esetében mindenképpen biztosítanunk kell a nagyon jó kezelést. Sajnos ezt a problémát nem tudom, hogy hogy tudnánk megoldani, mert ellenkező esetben nem biztosíthatnánk ezt a megfelelő kezelést, és Hát tudatában vagyok annak, amit ön is felvetett, de nem tudok mit tenni az ügy érdekében. Ami a weboldalakat illeti. Itt megpróbáltunk közelíteni a programra vonatkozó internetprogramhoz, és az ügynökséggel együtt továbbra is dolgozunk olyan weboldalakon, amelyek egymáshoz kapcsolódnak. A Connect főigazgatósággal is együttműködtünk annak érdekében, hogy a két alprogram egymással megfelelően kommunikáljon. Szakértők. Elnök asszony, ha megengedi, Karel Barta válaszol erre, ami a pénzügyi eszközt és a központi bankot illeti, Lucia fog válaszolni, parancsoljon. Um, jó napot kívánok! Ahogy tudják, a pályázatok értékelése a Kreatív Európán belül, és ezeknek a kiválasztása a végrehajtó ügynökség és a bizottság ellenőrzése alatt független szakértők által folyik. A rendszer megváltozott az utóbb, az előző a kultúra programhoz képest. Táv munkát végzünk, tehát nem hívjuk meg a szakértőket Brüsszelbe, hogy itt dolgozzanak a programokon, hanem a projekteket két független, megfelelő kompetenciával rendelkező szakértő értékeli. Ezen kívül, tehát együttműködnek ők egymással, és akkor, hogyha konszenzusra jutnak, akkor az a megfelelő pontszámot megkapja a projekt. Hogyha nagyon nagy a különbség a két szakértő véleménye között, 30 vagy annál több pontra rúgó különbség, akkor egy harmadik szakértőt kérünk meg arra, hogy ő is dolgozzon ezen a munkán, és aztán a, ők hárman fogják, ő, ők hárman döntik el, hogy hány pontot ér a projekt. Ezen kívül a 2014-es tevékenységből tanulva 2015-ben egy sor olyan szakértőkkel, szakértővel fogunk együttműködni, akik a határesetekkel fognak foglalkozni. Tehát az elérhető pénz fényében azt fogjuk mondani, hogy ennyi, eh, ennyi kooperációs, együttműködő projektet fogunk eh, körülbelül kivált, kiválasztani mondjuk 80 és 100 között, de akkor lehet, hogy van 75 eh, vagy 85 olyan projekt, amelyek között csak amelyek között nagyon kevés a pontkülönbség, és akkor ezeket egy szakértői csoport külön meg fogja vizsgálni a prioritásaik szempontjából, és megnézik azt is, hogy hogy lehet úgy kiválasztani őket, hogy a földrajzi egyensúly is meglegyen, a különböző kulturális alágazatok közötti egyensúly is meglegyen, és akkor ez, ebbeni véleményüket a, a, a bizottság, az értékelő bizottsághoz beterjesztik. Az értékelő bizottság mindig pedig a bizottság, az, tehát az Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökség szakértőiből áll. Így folyik a munkánk, remélem, hogy egy kicsit most már érthetőbb lesz, hogy 2015-ben hogy fogjuk a munkánkat folytatni. Én pedig két kiegészítő kérdésre szeretnék válaszolni, amelyet feltettek. Az egyik az volt, Trüppel asszony tette fel, hogy a fesztiválok kérdése, illetve a fesztiválok jogosultsága hogy dől el. Egy sor pályázat volt, 316 pályázatot adtak be 33 országból, ezek közül 88-at választottunk ki 25 országból, és ezek nagyon jó egyensúlyban vannak, tehát van globális fesztivál, fiatalok fesztiválja, film, rövid film dokumentumfilm fesztivál, tehát itt a a pályázatok minősége nagyon-nagyon egyenletlen volt, voltak jó minőségű, voltak nagyon rossz minőségű pályázatok, és az volt a feltétel, hogy a közönség szervező mechanizmus megfelelően stabil legyen, voltak olyan esetek, ahol a hagyományos módszereket követték, voltak olyan pályázatok, ahol a fiatalokat jobban megközelítő dolgokat is be tudtak vonni. Elnök, hányat választottak ki? Válasz, 88 fesztivált választottunk ki 25 országból. Kosta asszony kérdése tehát, hogy a közvetítő közvetítő kiválasztása hogy folyik. Az Európai Befektetési Alap teszi ezt a megállapodás értelmében de mindenképpen a Kreatív Európa jogi alapjait követve fogják ezt megtenni. Tehát az Európai Befektetési Alap lesz a végrehajtó testület, de a Kreatív Európával kapcsolatos jogi alapot a legmesszebb menőkig figyelembe fogják venni. Köszönöm. Elnézést, de megragadnám az alkalmat, hogy két nagyon rövid kérdést föltehessek még. A feliratozásról lesz az egyik kérdésem. Tehát feliratozás és és szinkronizálás kérdése. Ugye a Lux Prize-zal kapcsolatban nagyon jó példát teremtettek, mi a követendő út ezzel kapcsolatban. A második kérdés. Nos, harmadik országokkal együtt működünk. Különböző egyezmények születtek plusz forrásokról. Kérdésem, hogy a harmadik országok felé megnyitnak pályázatokat? Mi a helyzet? Nyilván most van kialakulóban a dolog. valóban vannak lehetőségek az együttműködésre a harmadik országokkal is. Nemzetközi koprodukciós alap például, ami nagyon jó példáját adja ennek, ezt szeretnénk továbbfejleszteni a harmadik országok tekintetében. Keresgélem közben a papírjaimat, hogy a hogy a nemzetközi koprodukciós alapok közül mik, melyiket, melyeket választottuk ki, hiszen ez releváns lenne ebben a kontextusban is. Akkor, amíg kollégám megtalálja a papírokat, nagyon röviden a harmadik országok részvételéről szólnék, hogy ők hogy vesznek részt a Kreatív Európa programban. Ahogy tudják, a jogalap lehetővé teszi azt, hogy Európán kívüli országok is részt vegyenek. A programot kezdettől fogva nyitott, megnyitottuk tehát e harmadik országok felé, és már kezdettől fogva részt vettek az EFTA országok, ahogy általában minden európai programban részt szoktak venni, valamint a, a jelölt országok és jelölt országok legnagyobb része is részt vett. Svájc az ismert okokból nem vesz részt ebben a programban, tárgyalunk velük, de egyelőre nem nyitottuk meg nekik a programot. Ezen kívül Törökország is egy éves késéssel küzd egyelőre, tehát ők majd 2015-től tudnak, január 1-től tudnak részt venni ebben a programban. De a legtöbb ország, tehát a, a kultúra, a programban teljes mértékben részt vesz, viszont a média programban nem, mert nem hozták összhangba saját jogszabályaikat az európai audiovizuális jogszabályokkal, már pedig ez feltétele annak, hogy a média alprogramban részt vegyenek. Azon kívül voltak kérvények, pályázatok három keleti szomszédsági országból, és véglegesítjük most éppen a tárgyalásokat Ukrajnával, Moldovával és Grúziával. Ez az a három ország, amely a kulturál, Kultúra Alprogramban 2015-től fogva részt fog venni. Azon kívül voltak érdeklődés megnyilvánulások a déli partnerség országai részéről is, de ezek nem jutottak egy, egyelőre túl messzire. Ez a helyzet jelenleg ezen a területen. És hogy most visszatérjünk, hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak harmadik országokkal, tehát a nemzeti koprodikciós alapítványok, amelyek európai alapítványok, de harmadik országokat be tudnak vonni. Öt alapítványt választottunk ki, és nem sokára ebben az évben megkezdődnek az ezzel kapcsolatos tevékenységek a Media Mundus beolvasztása a Kreatív Európában úgy történt, hogy a a tréning részt hangsúlyoztuk, és itt eléggé aggasztó, illetve csalódást okozó eredmények születtek, nagyon kedve, kevesen vettek részt, csak négy kedvezményezettje van ennek a programnak. A piaci hozzáféréssel kapcsolatban viszont jobb eredményeket látunk, a, az igény legalábbis megnövekedett, de a korábban munduszon keresztül támogatott projektek nem teljesítettek jól az értékelésnél, úgyhogy itt is eléggé kevés számú projekt van, amely folytatódhat az új keretek mentén. Végül szeretném a feliratozással kapcsolatban megemlíteni, hogy ez is teljes mértékben igényelhető költség a terjesztési mechanizmusokon belül, ezt tehát mint új dolgot be, bevettük a terjesztési mechanizmus keretébe. Köszönöm. Azt hiszem még egy, még egy válasz hiányzik, nem tudom, hogy a többi kolléga mit gondol, de úgy tűnik, hogy a kulturális jelzőszámokkal kapcsolatban még nem kaptunk tájékoztatást, pedig ez nagyon fontos lenne a megvalósíthatósági tanulmányjal kapcsolatban. Azt hiszem a DG Kultúra foglalkozik ezzel, ugye? Igen, a munka már elkezdődött, de nem egyszerű ez. Bizonyára emlékszik arra, emlék azt, hogy ez mindez mit jelent, de valóban mindent meg kell tenni azért, hogy az a 2016-2017-es értékelés jól meg tudjon valósulni, tehát foglalkozunk vele. Hozzátenném, hogy a jelzőszámok vagy a mutatók kérdése olyan téma, ahol nagy szükség van a szoros együttműködésre. Úgyhogy a különböző főigazgatóságok majd együtt dolgoznak, hogy igazi, érvényes, jó mutatók szülessenek. Elnök, köszönöm. Ha jól emlékszem, idén júniusban kell benyújtani ezt a megvalósíthatósági tanulmányt, nem jövőre. Ez kicsit más, mint az audiovizuális megfigyel, mint amit az audiovizuális megfigyelő intézet hajt végre. Én szerintem a DJ Kultúra foglalkozik ezzel, de jó lenne, hogyha világosan látnák, idén júniusról van szó, nem 2016-17-ről. Erménia mondja, hogy igen, kész lesz július, júniusra, idén júniusra. Elnök, remek a hír, köszönjük. Köszönjük Megköszönjük a bizottság munkatársainak ezt a nagyon érdekes beszámolót. Elnézést elfelejtettem a harmadik hozzászóló nevét. Megköszönjük, hogy ilyen részletesen beszámoltak erről a témáról, és jó lenne, hogyha mi hamarabb ellátogatna ellátogatnánk az ügynökségre, a biztos úr beszélt erről, azt hiszem, hogy így sokkal közvetlenebben tapasztalhatjuk azt, hogy miről is szól ez a munka. Reméljük, hogy jól együtt tud majd működni a két főigazgatóság. Köszönöm még egyszer, köszönöm a kollégáknak is. Kicsit hosszú, kicsit kimerítő volt ez az ülés, amit tegnap délután kezdődött. Köszönet a titkárságnak. Sokat segítettek abban, hogy munkánkat jól el tudjuk végezni a következő ülésünkön találkozunk, de addig még biztos lesz rá alkalom. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a megjelenést.